Okay, well, I've wait. Jó reggelt kívánok! Hát vártunk eddig, hogy itt legyen mindenki, akivel kezdeni tudunk. Az első napi rendi pontunk a ö, 2011-12-es államháztartás és gazdasági államháztartás a gazdaság és monetáris unióban. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani valamennyi kollégának és árnyékjelentéstevőnek ahhoz a hozzájáruláshoz, amit adtak a munkához. Több mint 126 módosító indítvány született, és úgy gondolom, hogy a kulturális, szellemi hozzájárulás, amit ezek tartalmaznak, nagyon nagy horderejűek. Így sikerült elérnünk kompromisszumokat, olyan kompromisszumokat, amelyekről majd szavazni fogunk, és nagyjából egyhangú, egységes szavazás várható. Elnök asszony ön jól ismeri és tudja, hogy november 12-én 18 óra 30-kor találkozom valamennyi árnyék jelentéstevővel, hogy megtaláljuk ezt a ö, megoldást és ez egy olyan munka, amit igyekszem már most elkezdeni. 19, november 19-én lesz a plenárison a szavazás. Amit szeretnék még elmondani, és amit fontosnak tartok, hogy vannak bizonyos módosító indítványok, amelyek két külön iskolát képviselnek. Az első mindazok, akik növekedést szeretnének a tagállamokban, a másik pedig egy kicsit talán a, visszavonnák ezt az úgynevezett six-packet, a hatos csomagot, ami egy kompakt adóügyi és egyéb csomag. Akik ezt szeretik visszavonni, azok úgy gondolják, hogy mindezek az elemek nem hozták magukkal a növekedést. A másik iskola, amelyik azt mondja, hogy be kell tartani a költségvetési szabályokat, és emellett nem szabad megfeledkezni a növekedésről és vannak ezzel együtt olyan területek, amik problémásak, de tudni kell azt is, hogy beruházni kell az innovációba, és ennek következtében az oktatásba. Tehát elnök asszony, úgy gondolom, hogy ezt a két iskolát figyelembe véve a nagyon nagy intellektuális konfrontáció lesz majd. Véleményem szerint valamennyien azt szeretnénk, hogy egy közös célt érjünk el. Ezzel a témával egy kiinduló pontról kell dolgoznunk. Tudnunk kell azt is, hogy senki sem bajnok az igazságnak, senki sem tudja a megoldást, hanem a közös cél érdekébe kell közelítenünk egymáshoz egy nagyon kritikus időszakban, ami az egész kontinensen nagyon sok populista mozgalom, európai ellenes mozgalom van, vannak centrifugális erők, még az én hazámban is igyekeznek egyesek olyan demagógiát hirdetni, ami nem célszerű. Tehát nekünk fel kell vállalnunk a vitát, és egy kedvező, konfrontálódó vitában kell megoldanunk ezeket a kérdéseket az állampolgárok érdekében. November 12-én az árnyék jelentéstevőkkel ott leszek, és nem lennek előre ö, e, meghatározott elképzeléseim. A kompromisszumok többsége javított a szövegen, ezt kimerem mondani. A szöveg jobb lett, és egy kicsit a felülemelkedett a különböző álláspontokon. is, november 12-én 18 óra 30-ára megtartom ezt a, az értekezletet, és az lesz a célunk, hogy a lehető legnagyobb egységet érjük el. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, tisztelt jelentéstevő! A legutóbbi eszmecserénk óta mélyebben foglalkoztunk ezzel a szöveggel, amiről már volt alkalmam elmondani, hogy bizonyos dogmatikus elemek is megjelennek. De konstruktív szellemben, ugyanúgy, ahogy önök is, úgy döntöttünk, hogy mégiscsak előterjesztünk módosító indítványokat, aminek az a célja, hogy egy kicsit új irányt adjon ennek a szövegnek, és jobban megfeleljen a gazdasági politikai realitásoknak úgy tűnik, hogy az a frakció, amelynek én tagja vagyok, nem az egyetlen, amelynek gondjai vannak az ön anyagával. A 126 benyújtott módosító a három oldalhoz ezt nagyon jól bizonyítja. Tehát mielőtt elkezdenénk a vitát ezen módosítókról, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sajnálom, hogy ez a konstruktív szellem, ami minket vezet, mégsem igazán jelenik meg ebben a jelentésben. Megjegyzem, hogy egy másik közelmúltban benyújtott jelentéstervezetben és kapcsolódó témakörben Egyesek az önök frakciójából úgy gondolták, hogy ez nem megfelelő, és azzal fenyegettek, hogy blogban elvetik ön látja, hogy mi nem így közelítjük meg a dolgokat, és nagyon örülnék, hogyha a néppárt is egy kicsit konstansabban ragaszkodna az igazságos kompromisszum kereséséhez. Az egyik igazsága nem feltétlenül mindenki igazsága. Az a 26 módosító, amit én benyújtottam, az a fontos gazdasági politikai fejleményekre utal, amelyek bekövetkeztek a között, hogy a 2011-es jelentés nyilvánosságra került, és megszületett a 12-es. A, a munkanélküliség emelkedése és több euróvezeti tagállam visszaesése, a recesszió a nadrágszi politikáknak a visszaesését is eredményezte. Harmadik dolog pedig a gazdaságpolitikáknak az át fogalmazása a júniusi gazdasági tanácsülésen. Ez a jelentés ezeket az elemeket nem hagyhatja figyelmen kívül. Hogyan lehet a költségvetési politikákat úgy elemezni, hogy nem vizsgáljuk azt, hogy a gazdasági ciklusra hogyan hatnak, és hogy nem látjuk azt, hogy egész Európa az illúzióból próbál kilábalni, ugye az az illúzió, hogy a nadrágszi politika az egyetlen megoldás. Ugye azt mondják, hogy az államhasztartás megszorítása a növekedés növekedésnek a fő eleme, ott megfeledkezik arról, hogy a növekedés az alapja a, az államháztartás fenntartásának. Sajnos a Nemzetközi Valutalap közelmúltbeli tanulmányai, amelyek ugye átértékelték a kiadásnak a megsokszorozó elemét, megkérdőjelezik nagyon komolyan az önök hipotézisét a fő jelenlegi gazdaságirányítása kapcsolatos vitákkal kapcsolatban is ex ante ellenőrzéseket jelennek, jeleznek. Ez a mi bizottságunk munkáját is befolyásolná. Tehát végezetül meg vagyok győződésem, hogy kompromisszum található erről a jelentésről, de mindenkinek közelítenie kellene az álláspontját, és nagy érdeklődéssel várom a november 12-i találkozót. Elnök, köszönöm szépen. Látom, hogy behalf of him. Thank you. No, je, je ne, je veux pas. Nem, nem, nem szeretnék Sven helyett szólni, csak elnézést szeretnék kérni. Valóban az apaság feladatai tartják őt Németországban. Tehát két kollégámat szeretném kimond, kimenteni a zöldek frakciója nevébe, de elnök asszony és jelentéstevő úr, szeretném mondani, hogy mindketten foglalkozni fognak a továbbiakban is ezzel a jelentéssel, és aktívan igyekeznek részt venni. Elnézést kérek a nevekbe, de nem tudok helyettük érdemben hozzászólni. Köszönöm very much. I'm, I'm... Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy majd hallhatják a hangukat, Dirk. Nekem is kis babám van, úgyhogy tudom, hogy mivel jár. Elnök asszony, először is az előadónak szeretnék gratulálni. Az ICR e támogatja ezt a jelentés tervezetet, amelyet Pallone úr nyújtott. A költségvetési konszolidáció a legtöbb eurozónás tagországban elengedhetetlen. A hatos csomagot a gyakorlatban is alkalmazni kell. Ezen kívül növekedésorientált strukturális reformokat kell megvalósítani, csökkenteni kell a bürokráciát és a nyugdíjrendszert modernizálni kell. Amikor megnéztem a kollégáknak a módosításait, akkor láttam, hogy nagyon sok frakció úgy tekinti ezt a jelentést, mintha karácsonyfa lenne, és mindenféle módosításokat ráakadnak az euró kötvényektől kezdve a vállalkozások adóztatásának harmonizációjáig. Saját erőforrásokra appellálnak az EU-ban, a makroökonomiai és társadalmi egyenlőtlenségek orvoslására. Ezen kívül a munkapiaci politikákat a munkórák csökkentésével akarják javítani. Természetesen ezek a karácsonyi díszek elfogadhatatlanok a konzervatívok részére, hiszen a versenyképességet és a növekedést csökkentik, és az állam adósságot növelik. Úgy néznek ki, mint egy Fantasy Island, és szerintünk negatív példát mutatnak. Úgyhogy mi arra szólítjuk fel az előadót, hogy konstruktívan működjön együtt a kompromisszumos módosítók megalkotásában. Elnök, köszönöm szépen. Gue, Thomas Handel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó lenne, hogyha reagálhatnék az előttem szólóra, de megspórolom önöknek ezt, és arra koncentrálok, hogy hogyan oldhatjuk meg ezt a kérdést. Én szeretnék a raportőrhöz fordulni, ugyanis azt gondolom, hogy az előadásából kiderült az, hogy olyan irányba halad, hogy vagy, vagy ezt a fajta hozzáállást mutatja. Én úgy gondolom, hogy ez elfogadhatatlan hiszen itt nincsen vagy, vagy nincs fekete, vagy fehér, egyértelmű, figyelembe véve a frakcióm álláspontját, hogy a költségvetéseknek a szanálása, csökkentése elengedhetetlen. Senki se akar az ablakon pénzt kidobni, senki se akar hatalmas adóssághegyeket felhalmozni. Nem is erről van itt szó hanem én azt gondolom, hogy azok a módosítók, amelyeket benyújtottak, nagyon sokféle álláspontot mutatnak és azt mutatják, hogy nem csak a költségeket kell figyelembe venni, hanem a bevételeket is. Ez egy nagyon fontos dolog. A ö, Nemzetközi Monetáris Alap nem véletlenül kérte azt az elmúlt három évben, hogy a spórolási politikákat minden tagállam gondolja át. Szerintem itt az ideje, hogy ezt komolyan vegyük az adóbevételek negatív hatásáról nem lehet beszélni egy, elő, egy előadásban, egy jelentésben, hiszen 36 millió magán vagyon van európai állampolgárok kezében, és 10,5 billió eurós államadóság, úgyhogy itt lenne már az idő, hogy belegondoljunk ebbe. Mi fontosnak tartjuk először is hogy a belső piacot, ennek az összetartását öm, hangsúlyozzuk, hogy a deficitországok és a nettó befizetők közötti különbségeket egyensúlyozzuk Szerintünk erről beszélni kell Európában. Ki akarja azt, amit az előadó említett, hogy az euró szkepticizmus ne növekedjen. Aki ezt akarja, annak egy szociális egyensúlyra kell törekedni, nem szabad mindig a legkisebb keresetűeket terhelni Európában. Ez lenne az a feladat, amit már meg kell oldanunk az árnyék előadókkal együttműködve. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, Jean-Paul. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet mondok az előadónak a munkáért, és röviden reagálnék Tehát gratulálok az előadónak az elvégzett munkáért, és kihasználom ezt a pillanatot, hiszen ilyen nagy tömeg van itt. Reagálnék egy pontra. Először is túl fiatal ahhoz, hogy 1968-ról tudjon. Ekkor Kombendit úr azt mondta, hogy szavak és nem tettek. Azt gondolom, hogy ma az irányító osztály remekül megvalósította ezt az elvet, ugyanis a szavak diadalmaskodnak, de még várnunk kell azokra tettekre, amelyek megváltoztatnák a jelenlegi állapotot. Hozzám hasonlóan bizonyára önök is látják ezt a helyzetet, hogy amíg nem történik semmi, addig vizsgáljuk az egyes elemek közötti kapcsolatokat. A közgazdászok elemzik a helyzetet, de aztán végül nem állnak elő semmilyen javaslattal. Én eredetileg jogot tanultam, így másként gondolkodom. Másodszor is ez a javaslat reagál ezekre az elemzésekre. Franciaország már kezd kilábalni a válságból, és azok az országok, amelyek nehézségekkel küzdenek, szintén. Nem szabad továbbra is a megszorításra koncentrálni, növekedésre van szükség és ahogy a kollégám az imént mondta, fenntartható növekedésre van szükség. E, ez a tyúk és a tojás problémája, nem tudjuk, hogy melyikkel kellene kezdeni. Amikor pénzügyi nehézségeink vannak, akkor az első prioritásunk az kell, hogy legyen, hogy az egyensúlyt helyreállítsuk. Ebből a szempontból lehet kritizálni a nehéz helyzetben lévő országokat a meghozott intézkedések miatt. Láthatjuk még Görögországban is, hogy a parlament még nehezebben megvalósítható intézkedéseket fog most megszavazni, amelyek egyszerűen megvalósíthatatlanok, és ezért nem is fognak megvalósulni. Az előadó erre helyezte a hangsúlyt. Ezen a területen kompromisszumokat kell találni, és remélem, hogy ez nem egyszerűen mások gondolataira fog alapulni. Azt gondolom, hogy egyensúlyra van szükség. Ez a jelentés viszonylag rövid, de mégis tud üzenetet közvetíteni. Ahogy Epping kolléga mondta, két-három erőteljes üzenetet kell megjeleníteni és így lehet kihangsúlyozni azt, hogy mi a parlament álláspontja ezen a területen. Köszönöm. Anybody else? Elnök, valaki más? Igen, Anni Podimata. Köszönöm szépen, Sharon. Lenne néhány megjegyzésem, mivel itt most van időnk vitázni. Jean-Paul megjegyzéseinek az az alapja, hogy néhány órával ezelőtt egy új csomagról szavaztunk. Nagyon nehéz megszorítás intézkedésekről itt a parlamentben. A 6,3%-os recessziós rátán túlmenő helyzetet figyelembe véve, és most a Pallone jelentés lehetőséget nyújt arra, hogy orvosoljuk ezt a helyzetet az eurozónában, különösen azokban az országokban, ahol nagyon nagy nehézségek vannak, hogy végre legyőzhessük a válságot először is. Köszönetet szeretnék mondani a kolléga úrnak a munkájáért és a jelentés tervezetéért. Hangsúlyozni szerettem volna, hogy a parlament állásfoglalása kiegyensúlyozottabb kell, hogy legyen, és realisztikusabb. Liam már mondta, és ehhez csatlakoznék, az Európai Parlamentnek minden új információt be kell építenie, amely rendelkezésére áll. Például az IMF World Economic Outlook elemzését, egyen, ezen kívül az úgynevezett pénzügyi szorzónak a félre kalibrálását, nagyon fontos az, hogy amíg nem ismerjük el ezeket, vagy nem veszük figyelembe, mégis a becsúsznak a, valahogy a munkánkba, a hátsó ajtón, és például a bevételek begyűjtésének a kapacitása, ez is nagyon fontos, illetve az is, hogy az adósságokat hogyan tudja tönkre, törleszteni egy tagállam. Az európai szemeszter azt célozta volna meg, hogy növekedés parás reformokat valósítsunk meg az Európa 2020-as stratégia keretében. Ezt is bele kell vennünk a jelentésbe. Ezen kívül, hogy ne értsenek félre, Nem szabad figyelmen kívül hagynunk az ország specifikus viszonyokat, mert elengedhetetlen, hogy ez tükröződjön a pénzügyi helyzetében a tagországoknak. Ez elengedhetetlen. Ezen kívül a jelentés rámutat arra, hogy a tagállamoknak részt kell venniük a fiskális konszolidációban. Ennek ellenére én azt hiszem, hogy az úgynevezett integrált és konkrét, konkrét lépéseket támogatnunk kell a legveszélyeztetettebb országok felé. Ezen kívül a 2012-es eurozónás visszaesést, ha figyelembe vesszük, és kombináljuk ezt a társadalmi feszültségekkel, akkor azt látjuk, hogy ezeknek negatív hatása lesz az eurózóna gazdasági és társadalmi életére. Néhány javaslat, amely megjelenik a módosításokban, és amelyekről hallottunk az árnyék előadóktól és másoktól. Ezeket illetően úgy gondolom, hogy Pallone úr is mondta, a jelentést még lehet javítani, A legtöbb módosítóindítvány ezt célozza meg, és én csak szeretném jelezni, hogy azok a módosítók, amelyeknek az a célja, hogy az új információkat, amelyek rendelkezésünkre állnak, arról, hogy az eurózóna egy lefelé mutató spirálból nem tud ki szakadni, és hogy negatív a pénzügyi szorzó, amit alkalmaznunk kell, ezt fel kell tüntetnünk, hiszen az lenne a céljunk, hogy a pénzügyi kiigazítási poz, politikák pozitív hatást gyakoroljanak Európára. Ezen kívül fel kell karolnunk azokat a módosítókat, amelyek egyértelművé teszik, hogy nehéz helyzetben vagyunk, és a megszorításokhoz nem szabad csak azok kedvéért ragaszkodni hozzájuk, mert a növekedést kell támogatnunk. Végezetül azt hiszem, hogy ez kapcsolódik ahhoz a megbeszéléshez, amit ma itt folytatunk. annak ellenére, hogy más és más politikai irányt képviselünk, felszólítanám a kollégákat arra, hogy vegyék figyelembe azt, hogy az International Herald Tribune első oldalán milyen számadatok jelentek meg, azzal a címmel, hogy az állampolgárok elvesztették a hitüket az Európai Parlamentben. Elnök. Köszönöm szépen, szerintem senki más nem kért szót. Úgyhogy Alfredo. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, akik szót kértek. Szerintem ez egy különleges pillanat Európa számára. Meg kell próbálnunk megegyeznünk. Mindenkinek érdeke az, hogy a helyzetet javítsuk, hiszen jelenleg nagyon nehéz a helyzet ezen a kontinensen, vannak olyan országok, amelyek szenvednek. Én tényleg azt szeretném, hogy a politika segítsen ezeken az országokon, és azt gondolom, hogy a politikáknak növekedést kell hozniuk. Különböző irányba haladhatunk, támogathatjuk a növekedést, ezt lehet egyik vagy másik oldalról. De azért azt is figyelembe kell vennünk, hogy a közinfrastruktúrákat hogyan strukturálhatnánk át, hiszen nagyon sok országban, hogy enyhén fejezem ki magam, aggasztó a helyzet ezt illetően. Tehát ott kell kezdeni, hogy tényleg nagyon nehéz a helyzet, a mi feladatunk, és én ezt így látom, abból áll, hogy a növekedést támogassuk Európában. De ugyanakkor a családokra és a vállalkozásokra a lehető legkisebb nyomás nehezedjen, mert nagyon sok országban ezek viselik a terheket, és így nem lábolhatunk ki a válságból. Az európai piac egyre inkább beszűkül. Például Németországot vegyem példának, különösen Németország déli részén ez a helyzet. Egyszerűen nem lehet ezt karpatett kézzel nézni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nyíltan kell vitázni. Én ezt elmondtam, de lehet, hogy nem volt egyértelmű a bevezetőm. Én nem vagyok az, aki azt mondja, hogy választatok fehér vagy fekete. Ezt nem mondtam. Én inkább mindig-mindig kétkedve nézek mindent. Nem tudom, lehet, hogy nem sikerült ezt megértetnem a hallgatósággal. És sosem mondtam azt, hogy a az alapkép úgy néznek neki, hogy választhatok ez vagy az, hogyha én nagyon is kompromisszumkész vagyok, és nagyon is készen állok arra, hogy vitázunk, és soha nem mondtam azt, hogy ezt vagy azt kell választanotok. Ez, ez nem az én munkamódszerem. Nos, természetesen van bizonyos véleményem, és készen is állok arra, hogy megvédjem a saját véleményemet, de a 9-es módosító indítvány kiemelten, amely a pénzügypolitikára vonatkozik. Hát erről is megvan a saját véleményem. Az, hogy a szorzó nagyobb legyen, mint egy, vagy kisebb legyen, erről nyithatunk egy külön vitát. Én nem azt a módszert követem, hogy összeülök az árnyék előadókkal, és ütöm az asztalt, hogy ez az én álláspontom, és kész, vagy elfogadjátok, vagy nem. Egyáltalán nem így dolgozom. Egyébként szeretném hozzátenni azt, hogy nagyon sok módosító érkezett, amely azt támogatta, <clears throat> hogy pozitív irányba haladjon a jelentés. Jó, hát ezt tisztázni szerettem volna, hogy nem vagyok egy diktátor, és mindenkinek köszönete szeretnénk mondani, aki szót kért. Illetve vegyék figyelembe, hogy november 12 egy nagyon fontos időpont, és nagyon fontos, hogy addig jó munkát végezünk, de ha szükség van rá, akkor még egy ülést tartunk, de gondoskodnunk kell arról, hogy a jelentés mögött egy többségi támogatottság álljon. Ezt előítéletek nélkül kell megtennünk. Köszönöm szépen. um... Köszönjük szépen. A szavazás november 19-én lesz. És így a decemberi plenárison be tudjuk ezt terjeszteni. Tehát köszönjük szépen Alfredónak. Most áttérünk a nyolcadik napi rendi pontra, ami a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítási és szanálási kerete, illetve Gunnar Hockmark kolléga jelentésének megvitatása. Gunnar! Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az árnyék előadónak is. A csoportban már volt lehetőségünk megvitatni ezt a témát. Kezdetnek egy valamit szeretnék elmondani, azt, hogy nagyon összetett ez a téma, hogyan lehet a bankokkal kapcsolatos válságkezelést megoldani. Nagyon technikai jellegű ez a téma, nagyon bonyolult a kontextus is és nem egyszerű nyitottnak maradni a megoldások megtalálására. És az árnyék előadókkal megpróbáltuk megvizsgálni a közös célokat és eredményeket. És így különféle vélemények, érvek jelentek meg arra, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani és hogyha valaki odafigyelt erre a vitára, akkor érdekes eredményekre juthatott. Bizonyos mértékig, hogy politikai szempontból egy kicsit nyersen fogalmazzak, a kapitalizmus újraélesztéséről van szó. Azt gondolom, hogy mindenki egyetért abban, hogy a bankokkal kapcsolatban olyan szabályok alkalmazására van szükség, melyek szerint nem csak a nyereség, hanem a veszteség is a tulajdonosokat terheli. És nincsen sem olyan szocialista, liberális, konzervatív vagy keresztény demokrata, aki ezzel ne értene egyet. És ez politikai szempontból kiinduló pont lehet, de hogy visszatérjünk a komolysághoz. A közös probléma puszta körvonalazásával már elindítottuk azt a folyamatot, mely révén közös megoldásokra is juthatunk. A válságkezelési kerettel kapcsolatban el kellene még érni azt is, hogy a bizalom és a hitelesség visszaálljon. És ezt nem csak ezzel a kerettel lehet megteremteni. Érdemes megjegyezni, hogy a parlament ezzel párhuzamosan számos hasonló ügyel is foglalkozik jelenleg, amelyek nagyon relevánsak ezen a területen. Az úgynevezett egységes szabálykönyv sarokkövei ezek. És ami a mi bizottságunkat illeti, úgy gondolom, nekünk kiemelt szerepünk van abban, hogy ez az egységes szabálykönyv minél hamarabb létrejöjjön. Ugyanis ez fogja majd megteremteni az alapot a további vitákhoz mindazokról a témákról, amelyek a bankunió alatt húzódnak meg. És ez ennél még fontosabb, hiszen az egységes szabályrendszer az Európai Unió valamennyi tagállamára vonatkozna. És a magam részéről azt gondolom, hogy közös jövőképünk az kell, hogy legyen, hogy a lehető legnagyobb mértékben egyben tartsuk az Európai Uniót, és hogy ne engedjük meg a szétaprózódást. Ebben a bizottságban néha ironikusan fogalmazunk, és amikor egy problémával szembesülünk, akkor mindjárt egy új uniót szeretnénk. Tehát lehetne például a hideg, a köhögés és a tüdőgyulladás ellen is uniót alapítani, de komolyan fogalmazva már van egy uniónk, amit meg kell védenünk, amiért politikai és gazdasági területen is jelentős küzdelmet folytattunk. Ezért nagyon fontos, hogy a széttöredezettséget elkerüljük és hogy soha nem lesz jobb felügyelet és stabilitás az Unióban, hogyha megengedjük, hogy az széttöredezzen. Ezért gondoljuk, hogy ez a keret sarokköve ennek az erőfeszítésnek. És a lehető legtöbb energiát kell ennek az elkészítésébe fektetnünk. Úgy gondolom, a bizottság javaslatát mindenképpen üdvözlendőnek tarthatjuk. Én ezt jónak tartom. lehet, hogy egy kicsit korábban kellett volna érkeznie, de most az a legfontosabb, hogy a lehető leghamarabb eredményt érjünk el a kapcsolódó ügyekkel együtt. És nem szabad túl sok mindent függőben hagyni, hiszen ha végül szeretnénk minden problémát megoldani a bankunióval és a más problémákkal kapcsolatban, amelyek ebben a dossziéban vannak, akkor soha nem fogjuk befejezni. Hiszen már a COD4-est is elég nehéz tető alá hozni. És hogyha túl sokat markolunk, akkor a végén lehet, hogy keveset fogunk fogni. Nem szabad alásnunk azokat az erőfeszítéseket, amelyeket más területen tettünk. A jelentés tervezeteimben az alábbi eh, törekvéseket eh, írtam le. Biztosítani azt, hogy az Európai Unió eh, együtt marad, és hogy ezeket a szabályokat az Unió valamennyi tagállamára kötelezően elfogadjuk. A második, a, ami a bizottság javaslatának is a témája, hogy egyértelművé teszi és biztosítja azt, hogy mikor van és mikor nincs különbség az állam, illetve a, az igazgatási cselekvések között. Amikor elkészül ez a keret, ez az egységes szabálykönyv, akkor nem lehetnek olyan bankok, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy csődbe menjenek. Remélhetőleg egyetlen bank sem fog csődbe menni, de hát tudjuk, hogy időnként azért ez előfordul. És ezekre az esetekre szükség van egy stabil jogszabályrendszerre, amely lehetővé teszi azt, hogy még a nagybankok is csődbe mehessenek. Ugyanis amikor ez bekövetkezik, akkor nem csak azt mondhatjuk el, hogy a szocialisták, konzervatívok, liberálisok és kereszténydemokraták, illetve más frakciók segítségével újra építettük a kapitalizmust, hanem azt is elmondhatjuk majd, hogy a felelősség a bankok részvényeseié és tulajdonosaié. és ennek van egy olyan hatása is, ami az európai bankpiac egyik legvonzóbb tulajdonságává válhat. Ezért kell szétválasztani az egyes szakaszokat a helyreállítás és szanálás során. Tehát a bank a részvényesek felelőssége alá tartozik, és ők nem kapják meg azt a kedvezményt, hogy az állam egy kicsit beavatkozik. Ez, való, ez a valóságban azt jelenti, hogy az államok veszik át a teljes felelősséget, ugyanis ekkor ugyanarra az eredményre jutnánk, ami eddig is bekövetkezett. Egyértelműbb megkülönböztetésre van szükség a helyreállítás és a szanálás között. Ennek az egyik példája az, hogy egy külön menedzser van erre a célra. Ezt én a jogszabály szanálási részébe helyeztem át, és úgy tudom, hogy a tanácsban is erről beszélnek. Hiszen amint az állam úgy dönt, hogy beavatkozik egy bank működésébe, akkor azt mindenki úgy értelmezi, hogy az adófizetők veszik át a kockázatokat. És azt gondolom, hogy ezzel szemben egyértelműen meg kellene különböztetni azokat a helyzeteket, amikor a részvényesek a felelősök, illetve amikor az állam beavatkozik. Ezek nagyon fontosak számomra, ezt már a korábbi viták során is elmondtam. De szeretném most még egyszer pontosítani, hogy mi a különbség a között, amikor egy bank válságban van, és hogy mikor van szó bankválságról és ez nem pusztán szójáték, hanem ez egy lényegében különböző helyzet. Amikor egy bank, vagy egy-két bank van válságban, az teljesen más problémát vet fel, mint amikor bankválságot tapasztalunk. Maga a válság jellege is különbözik. Amikor rendszer szintű bankválságról van szó, akkor általában jelentős makroekonomiai makrogazdasági egyensúlytalanságok is fennállnak, és ekkor magával a rendszerrel van probléma. Ez lehet egy recesszió, egy globális gazdasági válság, az ingatlanpiacok válsága, de lehet más makrogazdasági egyensúlyhiány is. E, egyes bankok jobban teljesítenek, mások nem. Mert lehet jobb vagy rosszabb a bankok vezetése de mégis a probléma alapvetően a külső körülményekből származik. Amikor egy bank kerül nehéz helyzetbe, akkor a részvényesek vagy a vezetők hoztak rossz döntéseket, felesleges kockázatokat vállaltak, vagy rossz volt az üzleti modelljük. De ez a probléma magából a bankból ered. És ebből a szempontból úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata elég jó. De szerintem azzal is foglalkozni kell, hogy mit kell tenni a rendszer szintű válság esetén, ugyanis ezt is tapasztaltuk már. A válságok időnként más-más formában jelentkeznek, és nagyon veszélyes lenne azt mondani, hogy egy bizonyos módon kell kezelni a rendszer szintű válságokat, ugyanis ekkor ugyanazt a hibát követnénk el, amit a katonai stratégiában szoktak mondogatni, vagyis hogy a tábornokok mindig a legutóbbi háborúra készülnek fel. A válságok más okból különböznek. Először is azért, mert a történelem mindig más irányt vesz. De ennek az egyik oka lehet az, hogy a létező jogszabályokkal szemben a következő válság mindig megtalálja a kiskapukat. Nem gondolom, hogy itt bárki azt merné mondani, hogy a jövőben nem lesz majd bankválság. És ezért kell gondoskodnunk arról, hogy megfelelő és releváns jogszabályaink legyenek. És vannak további javaslataim is a bizottság javaslatához képest. Itt próbálnám megkülönböztetni egyértelműen a bankválságot, a rendszer szintű válságot, és a jelentés tervezetben bemutattam annak a módjait is, hogy hogyan lehet meghatározni a rendszer szintű válságot, illetve hogy hogyan lehet a beavatkozás módjait és eszközeit megtervezni. A bizottság több ilyen eszközt mutatott be. Az egyiket ezek közül igen üdvözlöm. A tőkeinjekció, a részleges, illetve a teljes ideglenes tulajdon átvétel, ennek három módja. De a terem baloldalának elmondanám, hogy ez nem azt jelenti, hogy én a szocializmus felé hajlanék. Csak azt szeretném egyértelművé tenni, hogy mikor elfogadható az állambeavatkozása, és mikor nem. Ugyanis a valóságban, amikor bankválság üti fel a fejét, és egy tagállam maga is mély válságban van, és jelentős problémákkal néz szembe, akkor igény lesz arra, hogy az állam beavatkozzon. És néha ez az egyetlen módja annak, hogy leküzdjék a félelmet, és hogy visszanyerjék a bizalmat, illetve a hitelességet. Ennek az egyetlen módja tehát az állami beavatkozás. Ezt valamennyi eddig tapasztalt rendszer szintű válság során láthattuk. De amikor ez a helyzet áll fenn, akkor megfelelő jogszabályokra van szükség, azért, hogy valahol meghúzzuk a határt. Nem csak azt a határt, hogy mikor lehet így beavatkozni, hanem azt is, hogy mikor nem lehet. Létezik egy félreértés arra vonatkozóan, hogy az eszközök megtervezése szélesre tárja a kaput az állami beavatkozás előtt. Én éppen ellenkezőleg gondolom, ez egyértelmű szabályokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy mikor lehet és mikor nem lehet beavatkozni. Ez volt az én vezérfonalam, és ez az egyik olyan téma, amit szeretnék az árnyék előadókkal itt ebben a bizottságban megvitatni. A másik pedig a bail-in. Ez egy olyan eszköz, aminek van egy jellegzetessége, ez nagyon jó, amíg az ember fel nem használja. Ennek nagyon erőteljes előrejelző hatása van, de egy rendszer szintű válságban problémákat okozhat, megfertőzheti a pénzpiacokat. Ezért javasoltam a többi állami beavatkozási eszközt, Az árnyékelőadókkal már elkezdtük annak megvitatását, hogy hogyan lehetne ezt az eszközt úgy továbbfejleszteni, hogy hitelesebbé váljon. És hogy hogyan lehetne rendszer szintű válság esetén is ezt jobban használni. Az a tervem, hogy az árnyékelőadókkal ezt technikai szinten jobban megvitatjuk, de itt a bizottságban is lehet még erről beszélni. jobban meg kellene határozni azt is, hogy milyen bankadósságok vehetnek részt egy ilyen intézkedésben. Ebben én magam sem vagyok biztos. Magam is meglepődöm azon, hogy nem tudom, hogy itt mi lenne a helyes megoldás. És Schmidt kolléga nagyon jelentőségteljesen nézett rám az imént. De próbálok nyitott szemmel járni, és olyan Bélin eszközt tervezni, ami megbízható és hiteles eszköz lesz a bankválságok megoldásában. Elnök asszony, próbálom hamarosan lezárni a beszámolómat. A szanálás finanszírozását illetően van itt néhány olyan indok, ami miatt mindenképpen azt gondolom, hogy az ex ante, nem pedig az ex post finanszírozást kellene alkalmaznunk. Az egyik ezek közül az, hogyha kitettséggel rendelkező szanálási alapok vannak, állnak rendelkezésünkre, akkor előfordulhat, hogy nincsen elég pénzünk. Tehát kiszáradnak a források, nincs elég rendelkezésre álló forrás, ez tehát illúzió. De van még egy másik dolog is. Az, hogyha a finanszírozásnak jelentős a kitettsége, akkor azok a bankok, amelyek jól viselkedtek, azok fogják finanszírozni azokat, akik rosszul viselkedtek. És ez ugyanaz, mint amikor azt mondjuk a jó cégeknek, hogy nekik kell kifizetniük a rossz cégek veszteségeit. Vagy hogy a jó parlamenti képviselők fizetik a rossz képviselők költségeit. Ez a kollektív bűntudat jelensége. Nem fogok itt újra mutogatni senkire. de azt komolyan gondolom, hogy ha olyan finanszírozást akarunk, ami hiteles, és amiben mindenki hinni tud, másképp ugyanis nem éri meg ebbe belekezdeni. Végül pedig, elnök asszony, elmondtam azt is, hogy én hogyan alkalmaznám a betétbiztosítási rendszert másként, ezt én kicsit másképp gondolom, mint ahogy ez a bizottság javaslatában szerepelt. De azt gondolom, ez egy rendkívül fontos kérdés, és büszke vagyok arra, hogy lehetőségem volt foglalkozni ezzel. Nagyon jó tapasztalataim voltak az árnyék előadókkal, nagyon gyümölcsöző és érdekes vitát folytattunk, és nagyon várom már a következő árnyék előadói üléseket is. Azt gondolom, hogy jelentős eredményt fogunk majd elérni abban, hogy hogyan tudjuk tovább erősíteni az uniót. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Liza nincsen itt, nem tudom, hogy valaki hivatalosan képviseli-e őt. Ole, ön az? Nem, nem. Elnézést kérek nevében, ő neki másút van dolga. Elnök, köszönöm szépen. Akkor először az árnyékjelentéstevőknek adnék szót, mielőtt más hozzászólóknak megadnám. Wolf. Köszönöm szépen, németül fogok beszélni, mert van itt egy osztrák látogató csoport az egyetemiről vállalkozók és egykori vállalatvezetők Üdvözlöm Önöket Brüsszelben! Aki még kételkedett eddig, hogy ez a dosszié az egyik legfontosabb, amit valaha földolgoztunk az öt évünk alatt, az tegnap, amikor Hans Hoefort, aki Londonból ellátogatott ide a Nemzetközi Standardhivataltól, ő megmutatta nekünk, hogy ez így van. Nyilvánvalóvá tette, hogy nagyon sok bank nagyon nagy ö, nehézségekkel közd. Így aztán csak üdvözölni tudom azt, hogy az Európai Bizottság elég későn, de nem túl későn végre megtette ezt a javaslatot, csatlakozom az előttem szólóhoz ez ügyben. Egyébként nagyon kiegyensúlyozottnak tartom a javaslatot, és célra törőnek csak. Gunnárral egyetértek, hogy bizonyos részekben még azért lehetne mit javítani. És akkor bele is mennék ebbe, hogy mit. Ezzel a javaslattal egy időben megérkezett a bankunióra vonatkozó javaslat az Európai Bizottságtól, az három pillére, a felügyeletre, a bank megmentési alapra alapulna. Ott is ezzel a témával foglalkoznak. Én úgy gondolom, hogy ezzel a témával nem kellene megvárni azt, amíg a bankunió témáját letudjuk, hanem ahogy ezt a bizottság javasolta, most követnünk kellene ezt a javaslatot. Gunnárral egyetértek abban is, és ezzel kapcsolatban ugyan vannak kis nézetkülönbségünk, de egyértelmű, hogy minden bankra kellene, hogy vonatkozzon ez az elv az euró, eurozónában. Csak hogy az a kérdés, hogy a szubszidiaritás elve, milyen gyakran alkalmazandó milyen gyakran alkalmazandó. Ez egy állásfoglalás formájában fog megszületni, vagy hogyan? Gunnar, a bail-in megjelenítését nagyon üdvözlöm, ez nagyon fontos a bankok finanszírozására. Ezen kívül azt is üdvözlöm, hogy a betéti biztosítási rendszert azt mondja, hogy nemzeti kompetencia kell, hogy legyen az, hogy a bankok úgy nyilatkoznak, hogy határon átnyúló hiteleket is nyújtanak-e, ezt hagyjuk magukra, a bankokra, ne avatkozunk ebbe bele. Ezen kívül szerintem még azért kellene vitáznunk a bail-int illetően. Én úgy gondolom, hogy a bizottságnak az a javaslata, hogy a bail-in legyen a legfőbb eszköz, ez a megmentésnek, ezzel egyetértek. Csak hogy, ahogy azt Gunnar is mondta, Természetesen biztosítanunk kell ehhez azt, hogy amikor ezt az eszközt létrehozzuk, akkor ehhez meglenjenek a megfelelő beruházók. Mert nem lehet egy bankot arra kényszeríteni, hogy egy másik banktól fogadjon el egy ilyen bailint, egy belső magántőkéből történő feltőkésítést. Tehát ezt nem lehet, ezt a kockázatvállalást rákényszeríteni a bankokra. Csak akkor a kérdés az, hogy ki lehetne egy bailin esetében a beruházó? A biztosító Nekik az az előnyük, hogy a kockázatot hosszabb időtávon egyenletesen el tudják osztani, és ezért, hogyha valami nem sikerül úgy, ahogy kellene, akkor nem omlik össze azonnal a rendszer. De ez garantálná azt, hogy a biztosítósaság viszonylag jól kezeli a pénzt. Vagy legyenek ezek nyugdíjkaszták? Hát nem, hát azt sem akarjuk, hogy a bélénben aztán szólniuk kelljen a nyugdíjasoknak, hogy jövőre nem is kaptok nyugdíjkifizetéseket. Úgyhogy igazából ez egy nagyon jó megbízható beruházó kell, hogy legyen. Másodszorban. a banki betétek, amelyeknek még van egy kis futamideje, azokról, azok, ami legyen. Gonár azt mondja, hogy egy 10 hónapos határidő meg elfogadható, de a bizottság nem ezt gondolja, a bizottság azt gondolja, hogy ez egy hónap kell, hogy legyen a maximális határidő, de hát ezt valahogy tisztázni kellene még a szakértőkkel. Csak a kérdés az, hogy a Bélin a feltőkésítés esetében mekkora legyen a határérték? 5%? A szózó eszeteknek az 5%-a a teljes állománynak az 5%-a? Nem, tehát ennek? Ez nekem nagyon fontosnak tűnik. 5%. Jó. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, hogy legyen magasabb ez az arány. De hogyha a saját tőkére vonatkozó szabályokat figyelembe vesszük, és ezeket hozzászámoljuk, akkor egy hatalmas százalék értéket kapunk a végén, és ez nagyon megterheli az átlagos pénzintézményt. Én úgy gondolom, hogy a megmentési terveket nem csak csoportszinten, hanem egyéni szinten is meg kellene valósítani. Tehát nem csak konszolidált szinten, nem csak <clears throat> így, hanem leányvállalatok, nemzetközi szintű vállalatok esetében is. Mert hogyha nem, akkor nem oldjuk meg az alapproblémát. A következő kérdés az, hogy egy ilyen hivatal, amely ezzel foglalkozna, ez akkor hol jön létre? Egy felügyeleti hivatal közelében, vagy a felügyeleti hivatalon kívül és szervezetileg és jogilag elkülönüljön ettől. Ezt még mindig tisztáztunk el, de ez még egy nyitott kérdés. Én Gunnárral egyetértek abban, amikor azt mondja, hogy a bail a feltőkésítés, az lehetőséget nyújt állami beavatkozásra. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió történelme bebizonyította azt, hogy nagyon ö, valószínű az, hogy amikor majd újra válság lesz, nem most, hanem 5 vagy 10 év múlva, akkor a pénzügyi intézményeket még nem töltöttük föl annyira eszközökkel, hogy az adófizetők pénze nélkül boldoguljanak. Tehát ennek fennáll a veszélye. Ebben az esetben én úgy gondolom, hogy ezért jó Gunnár javaslata. Tehát Gunnárnak nagyon nagy tapasztalata van ezekkel az ügyekkel kapcsolatban Svédországban a 90-es években, amikor nagyon nagy problémák voltak a bankrendszerrel, úgyhogy fogadjuk el, amit mond. Az utolsó megjegyzésem az az, hogy egyértelmű, hogy az alapok, a, akár a betéti biztosítási alapok, akár bármilyen másik alap és kötvény, ezeket definiálnunk kell. Az is egyértelmű, hogy lehet, hogy a helyzet még változik, de most egységes szabályokra van szükségünk. Mert jelenleg most az a helyzet, hogy nagyon sok tagállamban külön irányba ö, haladnak. Például Svédországban arra használják ezeket az eszközöket, hogy a költségeket csökkentsék, az adósságokat csökkentsék, de a, ezeknek az eszközöknek a nagyságkeretét és a, azt, hogy mire irányozzák őket, ez eltér a tagállamokba. Így aztán nem lehet egyenlő játékteret biztosítani a tagállamoknak. Tehát mindent összevéve azt gondolom, hogy Gunnar nagyon jól közelítette meg ezt a témát, és gyümölcsöző lesz a vita, és volt a vita az előadóval, úgyhogy én ezt nagyon józan megoldásnak találom. Köszönöm szépen. Thank you. Um, I've got Philippe. Köszönöm szépen. Három hozzászóló van. Köszönöm, elnök asszony. Gunnar, én teljesen felidegesítettél, mert azt mondod, hogy nem szabad, hogy szocializáljuk a veszteséget, és ugyanakkor privatizáljuk a nyereséget. Nem említetted Görögországot. Jó, jó, ez benne volt, a sorok között volt benne, és Írországot sem említettem egyébként. Jó, rendben de komolyabbra fordítva a szót, én a jelentésedre szeretnék rátérni, mert ott van a bizottsági anyag, nem akarom megismételni. Először is, ami a bail-in, tehát a feltőkésítést jelenti. Ezek működő eszköznek kell lennie, nem tudom, hogy ezt ki akarod-e hagyni, vagy hogy akarod, tehát szeretnék támogatni. Az egyik leggyümölcsözőbb vita ebben a témában ez volt a, az Ekon Bizottság keretein belül, tehát ez mindenképpen jó, de a, olyan adósságokat szabad csak felkarolni, megmenteni, feltökésíteni, ami fel tőkésíthető, és hogy ki legyen ez. Azt nagyon jól tudjuk, hogy a legnagyobb akadálya az a dominó hatás potenciális lehetősége. Nem szabad, hogy egy rendszerválságot egy adott intézmény tovább görgessen és átvigye az összes intézményre. Tehát ezért nagyon fontos, hogy eldöntsük, hogy ki az, aki ezzel az eszközzel élhet. És ha azt megakadályozok, hogy bizonyos intézményekhez ne kerülhessenek ilyen ö, feltökésítési ből származó adósságok, akkor az is fontos, hogy második, hogy harmadik szinten legyen ez, és a derivatív eszközökkel, másodlagos eszközöket is legyenek. Ez egyszerűen nem elfogadható. Hogyha van egy bank, amelyik egy másik banknak az ilyen feltőkésítésre kapcsolatos adósságával rendelkezik, akkor nyilvánvaló, hogy nem szabad, hogy további kockázatos eszközei legyenek a másik az állami beavatkozás kérdése. Egyetértek abban, hogy végül is ez a ö, ami az alapja az egésznek, és erről mondani kell valamit. Én azt szeretném mondani, hogy szerintem ez majdnem ugyanolyan, mint a tömegpusztító fegyverek kérdése, mint a nukleáris fegyverek, ami ott van valakinek a kezében. Jobb, hogyha ezt nem használja, de az ellenség azért tudja, hogy van, és nem tudhatja, hogy mikor akarják ezt bevetni. Tehát nem szabad, hogy automatizmus legyen a rendszerben, ezt szeretem volna ezzel mondani. Tehát legyen ott egy eszköz, amit a bankok vagy alkalmazhatnak, de ne legyen előre látható, hogy ezt mikor fogják menni. Másik, hogy viszont ugyanakkor az látható és előre tudható legyen, hogy ott van a nukleáris ö, ö, eszköz, tehát van egy ilyen, ezt tudják a részvényesek, tudják a tulajdonosok. Tehát tudja, tudjanak arról, hogy igenis van egy olyan eszköz, amivel adott esetben megmenthető más adóssággal rendelkező intézmény. Ez lehet előre látható, de az, hogy mikor fog belépni az állam és ezt az eszközt alkalmazni, az viszont ne legyen előre tudható. Másik, hogy látom, hogy kihagytad azt a rendelkezést, amelyik azt mondja ki, hogy amennyiben a újraépítési terv nem szükség, nem jön be, tehát a hatóság a felügyelővel együtt képes kell, hogy legyen a bankot úgy átalakítani, ami már kezelhető. Nem egyetértek azzal, hogy azt mondjuk, hogy vannak intézmények, amelyek egyszerűen nem kezelhetőek és nem menthetőek adott esetben. Látom, egy kicsit leszűkíted a stresszteszt fogalmát, mi azt szeretnénk, hogy inkább egy nagy átfogó területet ölelne fel, és tudom, hogy nehéz egy rendszerválságra tervet készíteni, és hogy mikor lesz állami beavatkozás, és így tovább. Mégis vannak módok a bankok számára, hogy kevésbé legyenek kitettek a rendszer kockázatnak. Erre rá lehet mondani, mutatni. Tehát a kapcsolódások szintjét azt viszont meg lehet határozni, és ez adott esetben a feltétele az intézmény felkarolásának. A felügyelet és a kezelőhatóságot, hogy ugyanoda kell tenni, vagy sem, ezen lehet vitatkozni. Nekem az az obszesszióm, hogy itt a hatékonyság legyen. Tehát mindenképpen valami olyat szeretnék, ami ténylegesen működőképes, másodszorban pedig, hogyha be kell lépni és meg kell menteni egy intéz, pénzintézetet, akkor nem akarom, hogy ott túl sok lépcső legyen, hanem legyen egy végrehajtói ö, döntés. Ezek a fő vonalak számomra. Egyetértek azzal, amit Wolf mondott, hogy a csoportszinten kell a megoldási terveket, illetve kiegészítő szinteken, és ki kell zárnunk a betétbiztosításokat innen. Egyetértek, hogy a megoldási alapot előre meg kell dönteni. És a bankuniónak a döntéséről szólva, egy egyetlen közös felügyelőt az összes európai bankra létrehozni, anélkül, hogy egységes lenne a betétbiztosítási rendszer, és egységes lenne a adott esetben a megoldások, megoldást biztosító alap, az nem megy, mert tehát egyet várjuk, várjuk azt, hogy legyenek további anyagok. Tehát most van egy ö, konkrét ö, anyag az asztalon, ezen el lehet indulni. Szerintem meg kéne ragadni az ö, lehetőséget, hogy ne csak a ö, létrehozzuk a a betétbiztosítási rendszert, vagy a probléma megoldó egységes rendszert, hanem mindenki számára, a valaki integrált alapból akar ö, kapni támogatást, azoknak ezt el kell fogadniuk. Erre van szükség. Mert egyébként a dolog nem fog működni. Egy kicsit filozofikusabban fejezném be, Gunnar azt mondta, hogy tudnunk kell, hogy mit akarunk el politikusként, ezt tudnunk, látnunk kell, és nagyon nyíltan megmondta, hogy ez egyáltalán nem tudjuk. Egyetértek, nem szabad úgy fellépnünk, mint exakt tudomány lenne a kezünkben. Én attól tartok, hogy amikor ez elkezdjük, és hogy arra használják, hogy ne történjen semmi. Politikai döntéseket hozni és üzleti döntéseket hozni természetesen nem exakt tudomány. De az, hogy azt eldöntjük, hogy mit tesszünk bele ebbe a jogszabályba, vagy bármilyen más jogszabályba, igen, tévedhetünk, hibázhatunk, de azért az legyen világos, hogy nem változtatjuk meg a jelenlegi architektúrát, ez is egy választási lehetőség, és annak is megvannak a következményei. Szerintem azt kell megnéznünk, hogy mi van akkor, hogyha nem csinálunk semmit azzal, hogy megváltoztatunk bizonyos rendszer paramétereket, megváltoztatjuk a rendszer architektúráját, ezzel hibázhatunk. És azt is elismerjük, hogy nem exakt tudományról van szó, nem tudjuk, hogy hogyan fog működni a gazdaság. De ez nem lehet kifogás az, és nem eredményezheti azt, hogy nem lépünk semmit, mert a szabályozás hiánya eredményezte ezt a helyzetet, és nem szeretnénk, hogyha ez két év múlva lenne egy új rendszerválság. Én nem gondolom, hogy ez egy lehetőség, de mégiscsak fel kéne készülni ennek a megelőzésére. Elnök, köszönöm szépen, és akkor most Becky. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők munkáját. Alapvetően azt hiszem, hogy valamennyien szeretnénk megtörni ezt a kört, amikor állandóan az adófizetők pénzéből váltjuk ki a rosszul működő pénzintézeteket és abban is egyetértek, hogy minél előbb egy egyszeri megoldás kellene, de egy kellene. Lehet, hogy önöket is érdekelné egyes trialógusunk, Szerintem egyszerűen nem, szakmailag nem jó az, hogyha ö, több száz ö, új oldalt kapnak meg a képviselők, és azt mondják, hogy a következő napon erről tárgyaljanak. Nagyon nehéz így tárgyalni és együttműködni. Ö, mert nekünk is megvannak az egyéb feladataink, és itt nem csak egyszerűen időzítési kérdésről van szó, hanem arról nem lehet minőségi munkát végezni így módon. Vannak dolgok, amikben egyetértek, hogy az államnak a gazdálkodást a menedzsment kezében kell hagyni, a menedzsment feladatokat végezze a menedzsment. E, tehát abban nem értek egyet, hogy, hogy ezt ki kellene venni ami a megoldás tervezését illeti, szerintem ez valamennyi bankra azonos kellene, hogy legyen, és egy adott tagállamnak lehetőséget kell adni, hogy azt mondja, hogy a kis bankoknak nem szükséges ilyen megoldási tervet készíteniük. Vannak országok, ahol láttuk, hogy a kis bankok indították el a rendszerválságot. Én örülök annak, hogyha a ba- kisbankoknak egy egyszerűsített, könnyített rendszer vonatkozik, de az nem lenne jó, hogyha kimaradnának a bankiparnak egyes elemei egy ilyen katasztrófa tervből. Szerintem ez túl messzire vezetne. Egyetértek abban, hogy kell egy hatósági feladatkört adni, és a az adott országnak a feladatai legyenek, mert az egyik tanulság, amit levontunk, hogy mindenkinek a saját területén is meg kell, hogy tudja oldani a problémákat. A, ami pedig a bail-in kérdését illeti, ez egy rendkívül ö, bonyolult dolog a bizottságtól kaptunk egy komoly kioktatást, hogy ne foglalkozunk a további tőkésítésével, illetve a gazdasági ciklusokat vegyük figyelembe. És azt kell, hogy lássuk, hogy itt egy ciklikus kérdés van. Egyre több tőkét pumpálnak a bankba, egyre több lesz a bélin, és itt van egy ilyen eltolódás is hajlok arra, hogy egy második bail-in csoportot, kategóriát kellene létrehozni, tehát a nem bankok, tehát hogyha egy bank ö, csődbe megy és kimentik, akkor nem szabad, hogy új bank, más bankok tegyék ezt ki az, aki belép ilyenkor? Egy nyugdíjalap? Vagy, és mit jelent ez? Vagy egy biztosító? Mit jelent ez akkor az biztosítás politikára? Tehát kinél lesznek ezek az eszközök? Ennek politikai és gazdasági következményei is vannak, és ha nagyon őszinték vagyunk, ha én egy nagy biztosító vállalat vagyok, én szeretném, hogyha külön lennének ezek az eszközök, amit adott esetben megvásárolhatok. És hogyan lesz ezeknek az árképzése? Mert ugye nagyon kevés lesz a potenciális vásárló, egy bank összes eszközállományának az 5%-át lehet mondjuk megvenni. Ez mit jelent, és hogy lesz ez a külön szelet? és hogyha ezt csak bizonyos eh, befektetők eh, vásárolhatják meg, akkor ez hogy fog működni? Meg kellene hallgatni azokat is, akik azt mondják, hogy nézzük meg, hogy potenciálisan mi az, ami egy ilyen esetben kivásárolható, vagy bevásárolhatja valaki magát. Teljesen elfogadhatatlannak tűnik az, hogy hogy a közpénzek tegyék be a ezeket a pénzeket. És ugyanakkor ezt nem alakítják át értékpapírra. Tehát mindenképpen szerintem a lehető legszélesebb körű eszköztárat kell létrehozni, időszítésben a ciklikusságot figyelembe véve, mert ez rendkívül bonyolult kérdés. Egyetértek abban, hogy valamikor igenis a nagy közönségnek, a lakosságnak is be kell lépnie. De ez a legutolsó megoldás kell, hogy legyen, és nem feltétlenül hosszú távú tulajdonlást kell, hogy ez jelentsen. Vannak olyan bankok, amelyeket rosszul vezetnek, de ha politikusok vezetik a bankokat, az még rosszabb lehet. Az egyetlen kérdés, a DGS kérdése. Értem a DGS-t, az ex-ante finanszírozás ügyét, vannak országok, ahol ez működik a kisbankok esetében, de amit semmiképpen sem szeretnénk, az az, hogy legyen egy harmonizáció a DGS szintjén, ez a különböző betétbiztosítási alapok szintjén, és más országokban, ahol viszont nincsen előre finanszírozott betétbiztosítás alaprendszer, hogyha az adósság nem igazi adósság, mert az ország ugye kibocsát, például a svéd modellt vegyük alapul, ott ez egy nettó adósság, és akkor, hogyha a bank banknak megvan ezzel szembeállított tőkője, akkor végül is itt a likviditási és az eszköz likviditási aránya a kérdés akkor ez tulajdonképpen a betétesek védelme szempontjából elhanyagolható ez szemben a világ másik részein pedig az van, hogy preferenciát kapnak a ö, saját betétesek, például szemben az európai ö, betétesekkel. Például ugyanez van a kínai, ausztrál bankoknál. A nemzetállam saját betétesei azok előnyt élveznek a külföldi betétesekkel szemben. És nem hiszem, hogy ez egy működő megoldás lenne a mi esetünkben. Tehát nem lenne az, hogy bankcsőd esetén preferáljunk bizonyos típusú betéteseket. És a kötelező mediáció közvetítés kérdése sem biztos, hogy egy megoldás. A bankunió és a bankfelügyeletek szempontjából is ez egy politikailag rendkívül kényes kérdés. Tehát nagyon sok még a tennivaló. Right. Uh... Rendben. Hunti szúr nincs itt. Nem? Nem? Tehát akkor itt a hozzászólók listája én magam, Ludwigsen Siemens úr, Ludwigsen úr, bárki más hozzá szeretne szólni? Én tudom, hogy az Európai Bizottság hozzá akar szólni, hogyha van erre idő. Olle Ludwigsen? Mikrofon nélkül. Varsågod. ja, most már működik a mikrofonom. Tehát lenne néhány megjegyzésem, hogyha lehetne. Gunnar munkájához csatlakozva. Ebben a jelentés tervezetben azt hiszem, hogy elég sok jó dolgot vett föl. Például azt, hogy pontosan kell tisztázni azokat az intézkedéseket, hogy a hatóságoknak mikor kell beavatkozni, mikor kell megmenteni a bankokat, de kicsit akaszt engem Könárnak az általános hozzáállása. Amit javasol ugyanis, az azt jelentené, hogy az állam és a bankszektor még jobban összefonódna, mint eddig. Ezek voltak azok a kapcsolatok, amelyek nagyon nagy veszélyeket jelentettek, egymást rántották bele a válságba Írországban, Spanyolországban, a bank és az állam. Nyilvánvaló, hogy ez egy készen destruktív dinamika, és azt hiszem, hogy az Európai Uniónak pontosan az volt a célja, hogy ezeket a kapcsolatokat felszámolja. Gönnár azonban azt választotta, hogy konszolidálja ezeket a kapcsolatokat. Ezen kívül a hosszú távú állami intézkedéseket, mint például a bail-in, a feltökésíti mechanizmus támogatta. Illetve azt kellene szerintem megbeszélni, hogy az ilyen megmentési alapokat az egyes tagországok külön kezeljék. Gunnárhoz hasonlóan egyetértek, hogy az államnak egyértelmű kell, hogy legyen a szerepe. Ne legyünk naívak. Néha attól tartok, hogy kicsit túl messze megy Gönnár. De akárhogy is van, én úgy gondolom, hogy egy kicsit tágabb körben kellene szétnézzünk. Nézzük meg például az USA-t. Hogyha megnéz az ember az amerikai rendszert és az európai rendszert, akkor látja a nagy eltéréseket, de figyelembe kell venni azt, hogy az USA sokkal határozottabban dönt, amikor a bankokról van szó, mint Európa. Ezen kívül a bankoló problémákat mi általában visszautaljuk az államhoz, vagy az állampolgárokhoz az amerikai államnak teljesen más az álláspontja. 2008-ban például 90 bankot zártak be, anélkül, hogy ennek a költségeit leterhetik volna az állampolgárokra. Tehát úgy tűnik, hogy az amerikai bankrendszer egészségesebb állapotban van, mint az európai. Természetesen az ember belemerülhet itt a részletekbe, de azért fontos lenne, hogy a nagy képet ne veszítsük szem előtt. Gunnar. Én üdvözlöm azt, hogy uh, szocialista elképzeléseket is <laughs> felkarolsz, az állam bevonása. Miért nem jövünk rögtön össze május 1-én, és ünnepeljük meg? Ezt tőled tanultam, Gönnár. Elnök, köszönöm szépen, én is hozzá szeretnék szólni. Én azt hiszem, hogy nagyon sok minden érdekes dolgot láttunk Günner munkájában, és egyetértek sok mindennel, ami elhangzott. Wolf és Vicky is sok érdekes dolgot mondtak. Ami a bail-in mechanizmust illeti. Mm, az aggodalmakkal egyetértek. Úgy tűnik nekem, hogy most azt akarjuk elérni, hogy a biztosító társaságok biztosítsák a bankokat. Viki említette a CRG-t, a Capital Requirement irányelvet. Nos, én úgy gondolom, hogy ez azért nem ilyen egyszerű, hogy azt mondjuk, hogy hosszú távon a biztosító társaságok jól viselik a kockázatot, mert a rájuk vonatkozó jogalkotáson is változtatom most. Úgyhogy szerintem ez mind-mind összefonódik. Tehát a 31-es módosító, ezzel egyetértek. Csak nem lesz egyszerű ezt elérni. Nem vagyok meggyőzve arról, hogy a díjakat ilyen alacsonyan kell megállapítani a Bélin mechanizmus esetében. Az elképzelés az, hogy ha van egy esemény, és a Bélin eszköz kiterjed egész Európára, de aztán beüt egy bankválság, akkor tulajdonképpen a dominó effektus elvével ez át fog terjedni a biztosítókra is. Hogyha a bankok a béli mechanizmus keretében kaptak pénzt a biztosítótársaságoktól. Persze hallottam azt is, amit mondtatok, hogy a következő válság nem olyan lesz, mint ez, tehát az orvoslásának is el kell térnie, csak szerintem bizonyos eseményeket lehet előre látni, csak hogy lehetnek előre nem látható események is, és erre kell egy rugalmasság. Tehát nem tudom. Hogy a technikai standardokat, illetően a 46-os módosítóból miért töröltettek ki egyrészt. Ami a részvényeseket és a tőke összefüggését illeti, akkor ez inkább egy tőke mozgató, és nyilvánvalóan, hogy minden, ami a tőkével kapcsolatos, az a CRD 4-es irányelvben benne van. ahogy tegnap a meghívottunk mondta, reméljük, hogy soha nem jutunk megint olyan helyzetbe, hogy a bankoknak ne legyen tőkeje egyáltalán. Nagyon fontos a megkülönböztetni a tőkeválságot a fizetésképtelenségi válságtól. Ez nem ugyanaz, és ebben erősen bele kellene gondolnunk, de nem vagyok benne teljesen biztos, hogy a fizetésképtelenségi mozgatórugókat, ezt a kifejezést, hogy liquidity trigger, ezt ki lehet-e húzni a szövegből. Hiszen és csak utólag derül ki, hogy tőkéről vagy fizetésképtelenségről van szó. Hiszen most is a válságot illetően sokan azt mondják, hogy ez fizetésképtelenségi válság volt. Én pedig azt hiszem, hogy mind tőke, mind fizetésképtelenségi válság. Szerintem az árnyék jelentéstevők nek a megjegyzése nagyon jók voltak. Most pedig megadom Péter Simonnak a szót. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönjük szépen ezt a nagyon érdekes jelentést. Én csak a saját nevemben beszélhetek. Eliza Ferrerával nem tudtam még kiegyezni, úgyhogy először is a saját véleményemet ismertetném. Én azt gondolom, Üdvözlendő az, hogy a befektetők védelmét, a garanciát, a befektető garancia alapot ennyire előtérbe tolja ez a jelentés. Csak hogy a célunk az lenne, hogy ebből az ördögi körből, hogy állam és bank kikeveredjünk, hogy az államháztartás és a bankok költségvetése összefonódik. Ha ebből ki akarunk keveredni, akkor Günnárnak a három új állami intézkedése, a garancia, a tőke, feltöltés és a többi javaslat, tehát ezt eléggé kritikusan kell, hogy nézzem, a befektetési garancia kell, hogy nagyon jól fel legyen töltve, annak érdekében, hogy bármilyen állami beavatkozás a lehető legkisebb mértékű legyen. Hogy utaljak már arra? Újra, hogy itt, amit most látunk, a biztosítási rendszer maximális plafonját tekintve szerintem nem elég magas. Az 1,5 százalék a befektetési garanciáknál, ezt javasolja ez a parlament. Günner, a te jelentésed azt mondja, hogy a lefedett alapok a teljes befektetés értékére vonatkozzanak. Hát akkor ez sokkal magasabb garanciát igényel. Tehát, hogyha megnézem a német bank esetét, és azt, hogy ők a lefedett befektetéseknek csak az egy százalékát biztosítják, akkor Az összes alap mindent összevéve Európában sem lenne elég ahhoz, hogy minden betétet garanciával lefedjük. Tehát a befektetési biztosítás, amelyet a parlament nem megfelelően töltötte fel pénzzel, ezt illetően én azt hiszem, hogy meg kell oldanunk ezt a problémát. Thank you, uh, Ole. Köszönöm szépen, Ole. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én inkább a saját anyanyelvemen szólnék hozzá mert mivel az előadó is svéd, ezért inkább svédül szólok hozzá. Köszönöm szépen! Először is a köszönetet szeretnék mondani. Nagyon érdekes és nagyon jó a jelentése. Sok nehéz kérdést felkarolt, és elismerte azt is, hogy vannak szürke területek és problémák. Szerintem nagyon fontos az, hogy ezt figyelembe vegyük. Ezért aztán én azt gondolom, hogy nagyon szerény volt, amikor Ole a szocialista aspektusra utalt, az egy vicc volt, a svéd belpolitikára utalt, amikor a bal és a jobb kész ellenkező irányba mutogat. Tehát néhány héttel ezelőtt volt egy kitűnő meghallgatás, Bull Landgren volt az a miniszter, aki a 90-es években a felelős minisztere volt a témának, és Günner és én is részt vettünk ebben a politikai folyamatban, és ő tette meg ezt a javaslatot, és egy nagyon nehéz banki helyzetet oldott meg Svédországban a 90-es években. Ezt nem kellene, hogy elfelejtsük. A Wallenberg Bank a képviselője kopogtatott a miniszter ajtaján segítségért, és ez Lundgren úrnak köszönhető. Talán nem vették észre, de én észrevettem, hogy ő többször utalt a svéd adóssághivatalra, és azt mondta, néha nem szabad azt elfelejteni, hogy az állami pénzek segítségével meg lehet oldani egy nehéz helyzetet néha. És ezt mondta Günnár, és Ole ironikus módon ugyan, de egyetértett vele. Tehát én azt gondolom, hogy legyen nyíltak. Tehát politikai szempontból Gunnár. Nézzük meg például a 40-es módosításodat, amely a rendszerkockázatokról szól, többen említették ezt, hogyan te, hogyan értelmezed ezt? Te mit gondolsz arról, amikor ilyen helyzetek előfordulnak? Mert lehet, hogy ez újra előfordul. Figyelembe véve, hogy itt miről beszélünk, politikai szempontból nagyon nehéz ennek a problémának a megoldása. Günnár. A második kérdésem az, hogy szerinted mikor van az a pont, amikor attól kell tartani, hogy a válság átterjed. Az USA másképp oldotta meg, szövetségi szinten ezt a problémát, ők másképp kezelik ezt, mint az Európai Unió, de mindegy is. A lényeg az, hogy a befektetői intézkedéseket támogatom. Ennek a helyébe lépett a Simon úr által támogatott DGS rendszer, a betéti garanci rendszer. De Gönnár, te beszéltél a nemzeti rendszerekről, hogy azok maradjanak intaktak, és hogy ne veszélyeztessük az adófizetők pénzét. Csak hogy. Az én kérdésem az lenne, hogy ha egy olyan helyzetbe következik, amikor minden fölfordul, káosz uralkodik el, nem gondolod, hogy egyszer csak hozzá kellene nyúlni az Európai Unió szolidaritási alapjához? Nem, ez lenne a végcél, hogy ex ante finanszírozást valósítsunk meg minden ország számára, és utána öt évvel később, ha mégis ilyen helyzetbe kerül egy ország, akkor kihúzzuk a bajból. Nem 10%-ot javasolnék, mint a jelentésben, hanem 5%-ot. Tehát Günnár, nem kellene valami szolidaritási mechanizmus? Van egy cikk, soros úrról a svéd sajtóban, ahol Soros úr azt mondja, hogy az EU-nak itt az ideje, hogy a szolidaritás elvét a gyakorlatban is használja. Én is azt gondolom, nem ülhetünk karba tett kézzel. Nem mondhatjuk azt, hogy mi jól teljesítettünk, a mi országunk, akkor mi elrakjuk a pénzünket, nem adjuk kölcsön a bűnös országoknak. Mi van, hogyha bűnös ország nem gondolja magáról, hogy bűnös? Mi van, ha mindenkit leránt magával? Talán jó lenne már belegondolni, hogy szolidaritást mutassunk ilyen helyzetbe, hogy mindenki kikeveredjen ebből a helyzetből. Ezek lennének a kérdéseim. Nem gondolod, hogy most kellene lépni? Köszönöm. Thank you. We, we have time for the... Köszönjük, van időnk a bizottság hozzászólására. Gunnar, ha szeretnéd hallani, akkor megkérjük őket, hogy nyilatkozzanak. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, elnök asszony, hogy én is hozzászólhatok. Ahogy a teremben már többen megtették ezt, én is köszönetet mondok Gunnarnak a jelentésért és az elvégzett munkáért. Volt már egy rövid eszmecserénk sokakkal, és az előadóval is. Már megvan a hagyomány annak, hogy ezen a munkán együttműködjünk. Együtt, egyetértek Wolf Klinttel, amikor azt mondta, hogy ez az egyik legfontosabb feladatunk. És akkor jövünk rá igazán, hogy mennyire fontos, amikor valami összeomlik. Mindig a válság idején jövünk rá, hogy mi, mi a, a legfontosabb, mi az, amire szükségünk van. Tehát teljes mértékben elkötelezettek vagyunk amellett, hogy folytassuk a munkát. Két dolgot mondanék. Az egyik az, hogy nagyon pozitívnak tartom az előadó részéről, és az, hogy nagyon egyetértünk azzal, ahogy a pénzügyi helyzetet elemzik. És néhányan utaltak arra is, hogy a bizottság néhány hónappal hosszabban dolgozott ezen a javaslaton, mint ahogy kellett volna, de az a lényeg, hogy most már előttünk van a szöveg, és mostantól a lehető leggyorsabban tovább kell azt juttatnunk. Néhány terület, ami szerintünk figyelmet érdemel, ahogy arra utalta a jelentés is, és biztos vagyok benne, hogy erről fogjuk majd a vitát is folytatni. Elmondanám, hogy miért tartjuk ezeket különösen lényegesnek. Az egyik azoknak a követelményeknek a kérdése, amelyek a helyreállítás és szanálási tervekhez kapcsolódnak. Úgy gondoljuk, hogy a helyreállítás és szanálási tervek követelményeit nem szabad enyhíteni. És hogy mindazok a megelőző és korai beavatkozási jogkörök, amelyek jelenleg fennállnak, meg kellene, hogy maradjanak. A javaslatunkban mi azt mondtuk, hogy három részből áll ez. Az első a helyreállítás és szanálási tervek, a másik az előzetes intézkedések, a harmadik pedig maga a szanálás. Nagyon lényeges, hogy például a különleges kezelő szerepét körvonalazzuk, és ezt lehet a korai beavatkozás esetén is használni. Nem ok nélkül, hanem azért, mert van néhány olyan ország, amely rendelkezik már ezzel a mechanizmussal, és megelégedésükre szolgál ennek a működése. Tehát ezt úgy gondoljuk, hogy mindenképpen meg kellene őrizni. Ez tehát az első olyan terület, amivel kiemelten foglalkoztunk. A második és harmadik pedig az, hogy a szanálási eszközök közül különösen a bail-in, a saját tőkéből történő feltőkésítés úgy látom, hogy itt a teremben mindenki egyetért azzal, hogy igen fontos, hogy ez az eszköz működjön. Hokmark úr elmondta, hogy akkor van erre szükség, amikor eljön a megfelelő pillanat. Ez ennek a nehéz része, és a bizottság sem véletlenül határozta meg az alkalmazási területet igen széles körülön. Ez segít abban, hogy amikor szükségünk van rá, akkor ez az eszköz rendelkezésre álljon ugyanis eh, hogyha eh, széles az alkalmazási terület, akkor eh, a bail-int sokkal kiterjedtebben lehet alkalmazni. A második az eszköztár kiterjesztése. Hokmark úr nagyon jól bemutatta, hogy mi is szerepel ebben a jelentésben. Mi kedvezően tekintünk ezekre a javaslatokra, feltéve, hogyha sikerül ezeket megfelelően keretbe foglalni. És ezzel azt akarom mondani, hogy azért támogatjuk, mert jogbiztonságot teremt. A teremben egyesek nagyon határozottan elmondták, hogy jobban kell ezt jobb, hogyha vannak szabályok, mint hogyha szabályok nélkül alkalmazzuk ezeket az eszközöket. Ezzel egyetértek, ez erősíti a jogbiztonságot. De ugyanakkor biztosítékokat is be kell építeni a rendszerbe. Az egyik ezek közül az, hogy ezeket csak a végső esetben alkalmazzuk. Tehát eh, ezelőtt eh, mindenféle más eszközt meg kell próbálni. Másodszor pedig, hogy az eszközök eh, használata ne jelentse azt, hogy a közfinanszírozásától ne emelkedjen meg, ugyanis ez egy valós kockázat. Emlékezzünk csak arra, hogy honnan indultunk. A javaslat jelentős része arról szólt, hogy az államok, illetve a bankok közötti megoszlásról beszéltünk, és nem szabad, hogy a korlátozott biztosítékok révén ezt a kapcsolatot szétromboljuk. Ennyi tehát a mi részünkről. Hogyha még egy dolgot mondhatnék erről a jelentésről, a preambulumban látható, hogy nagyon egyértelmű, őszinte erőfeszítés történik a pontosításra. Azt gondoljuk, hogy talán a cikkekben ezeket lehetne még tovább pontosítani és összhangba hozni a preambulummal. És egy dolgot szeretnék még kiemelni. Úgy gondolom, hogy Philip Lambernek volt ez a javaslata. E, egy olyan helyzetben vagyunk, amitől szeretnénk eltávolodni alapvetően most nem megfelelő a jogi keret néha megtörténik az állami beavatkozás megfelelő szabályozás nélkül és rendszertelenül. Azt gondolom, meg kell értenünk, hogy ettől a státuszkótól el kell távolodni. Ezen a hétvégén a G20 találkozó fényében el kell mondani, hogy ezek az állami beavatkozások a G20-as intézkedésekből származnak, és ezért fontos, hogy mindaz, amit itt mi eldöntünk, az összhangban legyen azzal, amit a G20-as találkozón eldöntöttek. És hadd fejezem be azzal, hogy köszönetet mondok az előadónak és másoknak is. És nagy várakozásokkal tekintek a közös munka elé, remélhetőleg jó munkát sikerül végezni. Köszönjük szépen, Gunnar! Köszönöm, és köszönöm ezeket a pozitív visszajelzéseket is. Filip már elment ugyan, csak szerettem volna megnyugtatni, hogy szeretném, hogyha minden zöld, fehér, kék, piros és bármiféle ö, szín, ami ö, itt ö, képviselteti magát, ö, csatlakozzon hozzánk, ugyanis azt gondolom, hogy a legfontosabb dolgokban egyetértünk, van közös nevező. Először is igen, csak egyetértek azzal, amit a bizottság képviselője az imént elmondott. A jogbiztonságra gondolok itt. Ez két okból igen fontos. Egyrésztről az, hogy amikor cselekvésre van szükség, akkor a jogbiztonság lehetővé teszi azt, hogy rugalmasan tudjunk hozzáállni. De ez azért is fontos, mert a jövő válságai másmilyenek lesznek, mint a mostani. Ola Ludvigsontól is hallottunk egy igen, pozitív hozzászólást, nem akarnék itt svéd vitába bocsátkozni, de nagyon örülök, hogy ő elégedett az én munkámmal. Az bankokkal kapcsolatos állami beavatkozásra, de én még inkább örültem volna, hogyha az amerikai bankrendszerről is beszélünk. Én sose hallottam még svéd szociáldemokratát annyira isteníteni az amerikai bankrendszert, mint ahogy azt ma hallottuk. És hogy komolyra fordítsam a szót, A Lehman Brothers-szel kapcsolatban voltak jogszabályaink, akár csak most. Nem csak a bail eszközökkel kapcsolatban, hanem az állami beavatkozást illetően is. A világgazdaságnak hatalmas összegeket lehetett volna megspórolni, és el lehetett volna kerülni az ilyen típusú válságokat vagy legalábbis csökkenteni tudtuk volna annak a hatását. És szeretném, ha megvizsgálnánk az amerikai rendszert, és átvennénk belőle a jó dolgokat, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a válságot nagy részben azt táplálta, ami a Lehman Brothers mögött is állt, és őróluk is azt gondolták, hogy túl nagyok. Aztán végül mégiscsak csődbe mentek a rendszer szintű problémák katasztrófához vezettek, és ez az egész gazdaságra kihatással volt. Csak azt szeretném mondani, hogy nem szeretnék valami olyannak utat nyitni, ami jelenleg még nem létezik. Én csak arra szeretnék utalni, hogy egy mély válság során illúzió lenne azt gondolni, hogy nincs igény az állami beavatkozásra. Ola Schmidt a svéd példát emlegette és azt gondolom, hogy ahogy azt kezelték, tehát ahogy ők megbirkoztak a svéd válsággal, az, az jó volt. Én pontosan emlékszem, hogy az milyen volt. Hogyha a régi szabályok alapján működtünk volna, és hagytuk volna a bankokat csődbe menni, akkor nagyon egyértelmű volt abban a pillanatban, hogy ennek sokkal nagyobb költségei lettek volna a svéd gazdaság számára, mint amit korábban gondolhattunk volna. És ez a helyzet minden mély rendszer szintű válság esetén. És ezt nem tudjuk elkerülni azzal, hogy nem beszélünk róla. És egy másik kolléga is említette, hogy amikor szükség van valamilyen típusú fellépésre, akkor nagyon fontos, hogy ez szabályozott keretek között és a kritériumok tiszteletben tartásával történjen. Oles mit kérdezte, hogy mik ezek a kritériumok? Nos, vannak ennek nagyon pontos definíciói, például annak, hogy mi az a rendszer szintű kockázat és rendszer szintű válság. A, le, a legjobb akadémikusoktól származnak ezek a definíciók, ennél jobbat nem is tudnánk találni és azt gondolom, a bizottságnak jobban megelégedésére szolgáltak a preambulum bekezdések, mint maguk a cikkek. Ebben lehet, hogy igazuk van, ezt meg fogjuk vizsgálni. Ugyanis ez nem a könnyebbik út. Az állami beavatkozást nem szabad könnyebb útnak tekinteni, hanem úgy kell erre tekinteni, mint az egyik lehetséges módszerre, de ugyanakkor meg kell határozni ennek a követelményeit is, pontosan azért, hogy ne legyen túl könnyű azt alkalmazni. A bail in kapcsolatban pedig azt gondolom, Filip említette, hogy időnként előfordul, hogy elvisznek minket magukkal a metaforák. De igen fontos az is, hogy amikor mély rendszer szintű válságban vagyunk, akkor nem szabad egy alternatívára koncentrálni, a válság megoldására. Ugyanis, hogyha nincsen más alternatívánk, és nagyon magasra szaladnának a költségek, akkor bajba kerülünk. A bail-int nagyon fontos eszköznek tartom, és úgy vélem, hogy a bankrendszert ez alapjaiban fogja megváltoztatni, de úgy tűnik, hogy még nehezebb időkben is alkalmazni fogják. A meghallgatáson és az árnyék előadók ülésén is szó esett erről. Azt gondolom, hogy ez jó is, mert ha már van egy eszközünk, akkor legyen hiteles, és ahhoz ezt jól elő kell készíteni. Néhány részletkérdés is felmerült, most nem fogok mindegyikre reagálni, de itt volt például a likviditás és a triggerek, kiváltó mechanizmusok kérdése. Nagyon fontos, hogy a jogbiztonság itt is megvalósuljon, és hogy a CRD 4-essel összhangban legyünk. Nem szabad önkényes döntéseket hozni, hiszen a likviditás nem ugyanaz, mint a fizetőképesség, és meg kell győződnünk arról, hogy a triggerek is megfelelően hitelesek. a helyreállítási terveket a szanálási hatóságok megváltoztathatják-e? Nos, ezzel kapcsolatban még mindig vitatkozunk. Meg kell különböztetni azt, hogy mikor a részvényesek, illetve mikor az állami hatóságok felelősségéről van szó. És amikor az állami hatóságok beavatkoznak a bankokba, akkor a befektetési stratégiába is beleszólnak. Ez nagyon jó, amikor a tankönyveket vesszük figyelembe. De mit jelent mindez akkor, amikor a szanálási hatóság maga sincs a helyzet magaslatán? Mi történik akkor, amikor valójában nem segítettek, hanem csak még tovább növelte a problémák súlyosságát? Egy kolléga elmondta, hogy a bankároknál csak a politikusok üzemeltetik rosszabbul a bankokat. Ne keverjük tehát a jogköröket. Azt gondolom, hogy amíg a bankok működése részvényesek felelőssége, addig ragaszkodjunk ehhez, de határozzunk meg követelményeket, amelyek nagyon fontosak a szanálás során. Átláthatóságra van szükség. És el kell érnünk azt is, hogy a bankoknak ne legyenek olyan rendszereik, amelyek akadályozzák a szanálást. E, ez a javaslatban is megjelenik, és annak egy nagyon lényeges elemét képezi. A felügyelő hatóságoknak és másoknak nem szabad, hogy e, szerepe legyen a befektetési tanácsokban, e, ugyanis ez problémákhoz vezethet. És felmerült az is, hogy hány forgatókönyvet kellene a bankoknak figyelembe venni a szanálási terv során. Azt gondolom, hogy muszáj ezt korlátozni, ugyanis különben túl sok forgatókönyv lesz, amivel nem tudnak megbirkózni. Végül pedig a szolidaritásról szólnék az unión belül. Olle Schmidtnek és másoknak is elmondtam már, hogy szerintem ez is lényeges. De a jelentésnek az is az egyik alapgondolata, hogy a felelősséget adjuk át a bankoknak és a részvényeseiknek, tehát eh, decentralizáljuk ezt. És azt gondolom, hogy az illetékes nemzeti hatóságoknak kellene átadni ezeket a feladatokat, és eh, így lesz eh, lehetőségük a tagállamoknak is segíteni a saját bankjaikon. Hiszen jelenleg látunk egy olyan nagymérvű állami beavatkozást, ami nincs megfelelően szabályozva. Gondoskodni kell tehát arról, hogy mind a bankok, mind pedig tagállamok teljes felelősséget vállaljanak a döntéseikért. Természetesen lehet olyan rendszereket kidolgozni, amelyek kell kapcsolatban egymásnak segítünk, de ezeket is ki kell dolgozni. E, Elmondanék még valamit, elnézést, nem akarok udvariatlan lenni, de elmondanám, hogy nagyon várom a következő vitát az árnyék előadóval és más képviselőkkel is. Ennek nagy része igen technikai jellegű, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy nagyon könnyű itt nyitottnak lenni, ezek bonyolult kérdések, egy része ennek ideológiai, de mindig tudunk közös nevezőket találni, amelyeken elindulhatunk előre. Köszönjük szépen, Gunnar, és nagyon jó, hogy figyelembe vetted a CRD 4-est, és próbálod ezt is belefoglalni, ez nagyon jó. November 28-a dél a módosítók benyújtásának határideje, ezeket december 17-én vagy 18-án fogjuk megvitatni, és a szavazó bizottság elé ez márciusban kerül, és júniusban visszük majd a plenáris elé, tehát sok időnk lesz még ezeken a kereteken belül ahhoz, hogy jó eredményre jussunk ebben a munkában, tehát ezt köszönjük szépen. Most áttérünk a kilencedik napirendi pontra, ami a befektetési termékekkel kapcsolatos fontos tájékoztató dokumentumok. Ez az első eszmecsere lesz. Az előadó Pervans, és mivel itt van, meg is adom neki a szót. Merci, euh, cher président. Köszönöm szépen, elnök asszony, valóban. Valóban ez egy eszmecsere a szokásoknak megfelelően, még akkor is, hogyha már július óta az asztalunkon van a dokumentum. És azok a kollégák, akik ebben részt akartak venni, azokkal már eddig is volt lehetőség együttműködni, elolvashattak az anyagot, és megkaphatták és fogadhatták a lobbistákat is, és mindazokat, akiket kívülről is érdekel ez az előkészített szöveg. Egy olyan rendeletjavaslatról van szó, ami egy olyan téma, ami jó eszköznek mutatkozik, még akkor is, hogyha a vita során és a szöveg tanulmányozása során kiderült, hogy a rendeletnek nagyon sok rendelkezése visszautal olyan rendelkezésekre, amit a tagállamoknak kellene megvalósítaniuk. A jogszövegnek a célja, hogy védjék a befektetőket, azokat, akik kis befektetők, és azzal az elképzeléssel, hogy a válság előtt, de főként a válságot követően a befektetők védelme nagyon fontosá vált, és a bizalmuk a piacok iránt e, ugyancsak fontos azért, hogy megfelelően mozgósíthatóak legyenek a megtakarítások, e, főként a reálgazdaság finanszírozása érdekében. Most túl azon, hogy a fogyasztó védelmet szeretnénk elérni, van még két további célja is ennek a e, rendelettervezetnek. tervezetnek a második cél az egy verseny cél, hogyan néz ki a helyzet, a különböző termékek egymáshoz képest hogyan néznek ki. Ez a különösen a kisbefektetők esetében érdekes, amikor az úgynevezett befektetőnek választania kell a különböző termékek között. És a harmadik cél természetesen biztosítani azt, hogy az adott termékek kereskedelmi forgalma korrekt módon történik. Ehhez valójában a PRIPS egy kis szövegnek eltűnik, tehát olyanak, ami egy víz csak egy relatív területét fedi le a pénzügyi piacnak, de azzal szórakoztam, hogy egy készítettem a titkársággal egy táblázatot, amit láthatnak a jelentésben, ami nagyon jól mutatja, hogy hogy néz ki a helyzet ez nagyon sok minden mással is összefügg, mint ahogy ez sok jogszabály esetén van. Tehát itt ezek kapcsolódási pontok vannak, kapcsolódik a MIFID-hez, amivel foglalkoztunk, de a másik végén a, ott van például a biztosítás közvetítők rendelkezéseivel is kapcsolódik, amit ugyancsak tanulmányoznunk kell majd. Tehát az első kérdés, amit fel kell, hogy tegyünk önmagunknak, amikor ez a befektető védelemmel foglalkozunk, ez a hatája ennek. Az Európai Bizottság egy olyan hatályt, egy olyan válaszolt, ami meglehetősen szűk hatály, mert arra irányul, hogy kényszerítsék rá a befektetési termékeket előállítókat, akik a kisbefektetők számára készítik ezt, hogy adjanak egy kulcsfontosságú tájékoztatót. Na most, amikor a nagy közönségről beszélünk, ugye ez nagyjából olyan, mint hogyha valaki elmegy egy mosógépet vásárol, és megnézik, hogy milyen színű mosó tablettát kell belerakni ugye nem csak egyféle tabletta van, hanem azért mégis kell, hogy legyen egy több oldalas dokumentum. De az a dokumentum ugyanakkor legyen a legérthetőbb, a legrövidebb, és ami a kisbefektetőnek a megfelelő jó pontos információt adja. Tehát az első kérdés, ami felvetődik, hogy milyen befektetési termékek vannak, amelyekre vonatkozik ez a rendelet, ez a szabályozás. Őszintén szóval megmondom, hogy én jobban örültem volna, ha valamennyi befektetési ter- kis befektetőknek szóló befektetési termékről szóltunk volna, és nem csak az úgynevezett csomagolt vagy csomagban forgalmazottakat. Jobb lett volna, hogyha egy RIPS lenne, mint hogyha egy PRIPS. Majd erről még beszélhetünk. De még hogyha csak a PRIPS-ekkel foglalkozunk is, a bizottságnak a ö, fő vonala az az, hogy nem vonatkozik azon termékekre, amelyeknek a ö, hozzama kizárólag kamatfüggő, vagy amit más termékek fednek, olyanok, amik úgynevezett prospektus termékek. Na most, hogyha a bizottság céljait fogadjuk el, amit fontos védeni a befektetőket, a versenyt szabályozni, és a jó forgalmazási feltételeket teremteni, akkor szerintem mégiscsak ki kellene terjeszteni ezt a hatályt, különösen három típusú termékre, Elsőre az állam kötvényekre és a részvényekre, mert hogy ezek a prospektus vonatkozik rá, ezek mégsem azonos értékűek. Hát itt lehet egy olyan ilyen tájékoztató, ami 15 oldal. Na most, hogyha az a fontos, hogy a kisbefektető könnyen megértse, akkor a 15 oldalt nyilván 4 oldalra le kell csökkenteni, és akkor remélem, hogy a Pripsek a package, tehát a csomag kisbefektetői csomagtermékek ide fognak tartozni. És vannak további banki termékek amelyeknek ö, ugye leköt, ide tartoznak egyébként a lekötött betétek is, és a harmadik pedig az életbiztosítás típusú termékek. Itt nyilvánvalóan ezeket ki kellene bővíteni, nem az euróban kifejezett értékre is, és nem csak az egyes ö, egység értékekre. Na most függetlenül attól, hogy egy ilyen holisztikus törekvésünk van, hogy minden kisbefektetői termékre fog, kell foglalkozzunk. Ennek van egy gazdasági vetülete is, hogyha az úgynevezett Key Investment dokumentumot, ami a kulcs tájékoztatónak nevezhetünk, és amit a bizottság le akart fedni, hogy ha nem akarjuk azt, hogy egy elcsúszás legyen, hogy a kisbefektető, aki nem igazán tájékozott a pénzügyi piacról, akkor a legolvashatóbb, legkönnyebben érthető dokumentumot fogja megvenni, vagy megnézni, és eltolódás következhet be, mondjuk, akkor e, elmegy a, inkább a kötvények, részvények, vagy a egyszerű lekötött betét irányába, ahelyett, hogy a különböző csomagokat választaná. És ez nyilván nem a törekvésünk. A másik, ami felvetődik, és amivel foglalkoznunk kell, az a kérdés, hogy mi a tartalma az adott dokumentumnak nevezetesen, hogy milyen kockázatmutatót alkalmazunk, vagy választunk. Én ezeket nagyon megvizsgáltam, és még meg fogom ezt tenni, majd lesz erről még alkalmunk beszélni. De a kockázati mutató, ami itt szerepel, egy olyan mutató, ami alapvetően egy ilyen visszapillantó tükörként működő dolog de én olyat sose láttam, hogy a ö, visszapillantó tükörben lenne a kockázat, inkább elől van, tehát jó, hátul is lehet veszély, de azért, ha az ember megy az úton, akkor is jobb előre nézni, mint visszafele. Tehát a múltbeli teljesítményből következtetni a kockázatra, az mindenképpen alulbecslést jelent a esetleg bekövetkezhető ö, kockázatra vonatkozóan, például a likviditás vagy a az egyéb elemekre. Tehát itt is csak erről még mindenképpen tárgyalnunk kell, és meg kell nézni, hogy valójában hogyan is akarjuk ezt a jogszöveget alakítani. A harmadik a dolog, amivel foglalkozni kell, ez a beruházás, be, a befektetésnek a jellege, a természete. Ahelyett, hogy social washingot, vagy ö, zöld ö, elkülönítést végeznénk, az a kérdés, hogy mi a célja az így megtakarított pénznek, mire kerül ez felhasználásra. Ezt a kérdést is fel kellene tenni. Egyrészt nevelési, oktatási célzattal is, meg azért is, hogy a megtakarítók igényeinek is megfeleljünk, hogy a befektetőt is erről is tájékoztatni kellene. A negyedik típusú dolog, amivel foglalkozni kell, ez az átjárhatóság a, a kulcs dokumentum és a KI, ami pedig a az OPCVM, tehát a közös befektetési alapokra vonatkozik. Ez ugye működő rendszer, egyes tagállamokban már több, termekre, több termékre vonatkozik, mint kizárólag a szigorúan vett közös befektetési alapokra. Hát, tehát kérdés az, hogy mondja, hogy öt év múlva hogyan fogjuk ezt a célt ö, megosztani, ö, mit, hogyan integráljuk azokat a termékeket, amikre már a ö, ki vonatkozik, akkor is, hogyha ez nem volt benne az eredeti szövegben. Ötödik dolog, amivel ugyancsak foglalkozni kell, ez pedig a szankciók kérdése. És a hogy mi legyen azon a termékekkel, amelyeket beazonosítottunk, mint kockázatos termékeket, vagy amelyek adott esetben hát nem megfelelő termékeknek bizonyultak. Ugye itt ö, oda kell figyelnünk arra, amit megszavaztunk a MIF esetében, mert a MIF ugye csak az ESMA hatalmával, fel, fellépésével foglalkozik, de itt vannak olyan termékek, amelyeket ugyancsak az EOPS-nak és a bálnak kell majd, a bálnak kell majd felügyelnie. Tehát itt végül is fontos, hogy azonos alapokon mozogjunk. Még két dolgot szeretnék felvetni, és nagyon szívesen folytatok vitát a kollégákkal. Az első, alapvetően ugye ez a kit, tehát ez a ö, kulcsfontosságú információs dokumentum, ugye ezt a termék előállítója gyártja le, majd a kereskedelmi forgalmazást végző fogja odaadni a kisbefektetőnek. De a, ennek a tájékoztatónak a célja mégiscsak az lenne, hogy a kisbefektetőt tájékoztassa. És hát nagyon őszintén, ugyan számokkal nem rendelkezem, de ilyen ráérzés alapon, meg sokakkal beszélve e, próbáltam ellenőrizni, egy befektetési stratégiában a kisbefektető részéről mi az, ami számít? Aki aki a tanácsot adja. Ugye az, nagyon sokat beszéltünk már a MIF esetében is. Tehát annak a személynek, aki ezt körülbelül egy harmad a befektetési döntésben a személy, akivel szemben van. Van egy, egy rész, amivel nem foglalkozunk, és van a harmadik, ami pedig az adózás. Hogy a befektetési termék hogyan adózik amely beteszi a megfektetését, hogy aznak milyen adózás alá esik, az egy döntő fontosságú. Most nagyon jó, hogy itt van négy oldal, amiben mindenféle színes vonalak és egyebek vannak, de hogyha van egy negyed oldal, amelyik azt mondja meg, hogy milyen adó feltételekkel vannak, akkor az egy nem teljes összeg, nem egy teljes dokumentum, tehát végül is nem felelünk meg a befektető igényének. Tehát én szeretném, hogyha legalább egy negyed oldal lenne, ami üres lenne, amit a forgalmazónak kellene kitöltenie, hogy oda beírja, hogy milyen adózás alá esik az adott termék. És az utolsó kérdés pedig a harmadik országok kérdése, amivel még nincsenek konkrét elképzeléseim, de az biztos, hogy ellenőriznünk kell azt is, hogy ez a kulcsfontosságú tájékoztató, ez a KID, ez vonatkozóan azon termékekre is, amik Európai Unión kívüli termékek, de itt kerülnek forgalmazásra. Köszönöm, elnök, köszönöm, Pervans, a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy a PRIP jogalkotásnak a csomagolt befektetési termékek irányelvnek a javaslata. Ez már nagyon szükséges volt, információt kell nyújtanunk a fogyasztónak. Átfogó szabályokat kell nyújtani, hogy össze lehessen hasonlítani a termékeket. De amikor a bizottság javaslatát nézem, az előadó már néhány dolgot elmondott erről, amivel egyetértek. És úgy gondolom, hogy még sok mindent kell tennünk. Először is. Ha az összehasonlíthatóságot akarjuk biztosítani, és a megfelelő tájékoztatást, az információhoz való hozzáférést, könnyebb mondatgatni, mint megtenni. Az egyik alkotalmam az, hogy az ucitokról és a kidekről viszonylag új információkat kaptunk az érték befektetés társág irányelvről, és jó lenne, hogyha a pripekkel kapcsolatos irányelvet is összehangolnánk ezzel. Különben azt kockáztatjuk, hogy a fogyasztó most is, de hosszú távon is különböző információkat kap. Nem vagyok benne biztos, hogy ez az ő érdeküket szolgálna. Tehát az UCIT formulákat még tanulmányozni kell, hogy lehetne javítani ezeket. A következő a befektetési biztosítási termékeket illetően nagyon sok olyan biztosítási termék létezik, amely valójában befektetési termék. Tehát hogyan biztosíthatjuk itt az összehasonlíthatóságot? Hát sajnos nem tudom a választ én sem, de megvizsgálhatnánk ezt. Aztán ami a hatáskört illeti, Tudom, hogy a nyugdíjalapokat nem vették bele a kötelező nyugdíjak esetén, de vannak olyan helyzetek, amikor a nyugdíjas maga dönthet arról, hogy a pénzét mibe forgatja vissza. És itt a PRIPS, a csomagolt befektetés termék irányelv hasznos lehet. Aztán a legnagyobb probléma számomra az az, hogy a kockázatot hogyan tüntetjük föl. Személy szerint fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy hasznos-e azt gondolni, hogy a PRIPS az önmagában elég információt nyújt a befektetőnek és a fogyasztónak. Mindjárt tudjuk, hogy a kockázatok különfélek. Van egy kockázat-profit arány. Lehet, hogy teljesen rossz irányba haladok, de én félek attól, hogyha ezt nagyon leegyszerűsítjük, a kockázat profit arányt, és csak azon alapszik, hogy a múltban mekkora kockázatot halmoztak fel, akkor szerintem rossz irányba visszük a befektetőket. Olyan értelemben, hogyha valami egy stabil biztosítási esemény szempontjából a történetét kap, tekintve, akkor profitábilisabbnak tüntetjük fel, és befektethetőbbnek. De ez kockázatos, mert hogyha a költség struktúrája nem megfelelő, és a befektető pénzt veszít. Nem azért, mert instabil a termék, hanem azért, mert a termékhez kapcsolódó költségstruktúra nem megfelelő, és így nem termel profitot, még annak ellenére sem, hogy nem kockázatos. Ez félrevezető. Tehát én nem szeretném, hogyha ezek az indikátorok félrevezethetnék a befektetőket, és félreértenék az egyes termékeknek a profitabilitását. Ez inflációhoz is vezethet. De én úgy gondolom, hogy a KIDET, a Key Investor Information Documentet tovább kellene javítanunk, és több elemet kellene ebbe belevenni. Aztán a felügyeletet illetően, hogyha a nyugdíjra is kiterjesztjük, akkor ezt alaposabban át kellene tekinteni. Legalábbis a fogyasztóvédelmi jogalkotást át kellene itt tekintenünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Alde, most akkor én is hozzászólnék. Ami a hatáskört illeti pervans, ezt te felvetetted, egyetértek. Amikor a nyugdíjtermékeket megvizsgáljuk, akkor a tagállamok azt mondják, hogy igen, de mi nem úgy csináljuk, mint a többi országban. Én támogatom azt, hogy össze lehessen hasonlítani a rendszereket, és egyszerűbbek legyenek a nyugdíjtermékek. Szerintem ez kell, hogy a kiinduló pont legyen a parlament számára. A amikor a hozam a kamattól függ, az ezzel kapcsolatos jogalkotás is nagyon komplex, és a befektetőknek igenis, hogy szüksége van valamiféle tanácsra. Ha más kideket, más főbefektetési információs dokumentumokat néznek meg, akkor azt láthatjuk, hogy esetleg ellent mondanak az információk, amit a befektetők kapnak. Így aztán én ennek nem nagyon örülök. Igen, legyen arról egy magyarázat, hogy a termékre vonatkozó különböző adórendszerek hogyan néznek ki, mert ez problémás mindig a befektetők számára. Amikor az adóhoz kapcsolódó intézkedések miatt többet kockáztató a piacon, mint várta. Említetted a hűtővásárlást. Amikor az ember hűtőt vesz, akkor vannak azok a <laughs> kis feltüntetések, mennyi energiát fogyaszt, mi a teljesítmény, stb. stb. Tehát ez egészen összetett egyébként, uh, még ez is, és össze kell hasonlítani, hogy lehet, hogy jó a teljesítménye, de sokat fogyaszt, és összeütköznek a tényezők. Tehát ugyanez a befektetéssel kapcsolatban is, hogy nehéz összehasonlítani. De ami az egyszerűsítést illeti, és ennek nagy híve vagyok, ezt tudják. Kell egy egyensúly. Vannak olyan dolgok, amik túl egyszerűek, már egyszerűen rossz útra terelik a figyelmet. És aztán ott a másik oldalon az, ami tele van lábjegyzettel és kiegészítéssel egy szöveg. Én a termékek esetében, a befektetési termékek esetében szerintem egyfajta egyensúlyra van szükség, nevezetesen. Igen, a fogyasztóknak tudnia kell, hogy tudjanak jó döntést hozni bizonyos dolgokat, de amikor ez a lista túl hosszú lesz a fogyasztó számára, akkor megkértőjelezzük a termékeket. Hogyha egy termékkel kapcsolatban nagyon sok az apró betű és a lábjegyzet, akkor már az ember nem tudja követni azt, hogy mit is vesz meg Amikor a kidet, az információs dokumentumot feljavítjuk, akkor, és én ezt saját tapasztalatból mondtam, mert befektető vagyok én is, néha azt kívánom, hogy bár csak ne érkeznének már ilyen dokumentumok a postaládámba, bár csak ne ruháztam volna be, mert a postás már negyed évente több kilós csomaggal jelenik meg az ajtóm előtt, és ez már túl sok, nem tudom átolvasni. Úgyhogy már egyszerűen föl se tudom mérni, hogy a befizetett nyugdíjam hány százaléka fordítódik arra, hogy előállítják ezeket a dokumentumokat. Tehát én hiszek abban, hogy amikor pontosításra van szükség, akkor legyen ez meg, de amikor a fogyasztó ezt elvárja, csak hogyha tényleg fontos alapvető változtatásról van szó. Hogy mit jelent ez, erről beszélhetünk, de én nem akarok sok tájékoztatást kapni, ami átolvashatatlan. Ez egyfajta stratégia egyébként, hogy akkora információ tömeggel bombázunk a fogyasztót, hogy nem tudja átolvasni. Úgyhogy ami a fő címeket illeti, hogy az ember mennyi nyugdíjra számíthat, mik a kockázatok, ezt talán lehetne pontosítani, és el lehetne magyarázni a várományosnak, hogy mik a várható kockázatok. De ez kell, hogy kapcsolódjon az UCITEKhez, az értékpapírbefektetési társaságoknak az irányelvéhez. Lehet, hogy azt mondja az ember egy termékre, hogy ez kötődik a piaci kockázatokhoz, de ugyanakkor nem tisztázza az ember azt, hogy lehet, hogy egy negyed évben nagyon nagy profitot termel a, má, a piac, a másik negyed évben mindent elveszt az ember. Úgyhogy amikor az ember az információs dokumentumokat megnézi, és a kockázatot föltünteti a dokumentum, akkor az fogyasztó azt szeretné látni, hogy végeredményben mennyi marad a zsebében. Erre kell koncentrálni, nem a teljes láncolatra. És ez a legfontosabb dolog, amit tehetünk. Mert különben az ember üldögélhet és elemezgetheti, hogy mit fizet be, mit kap vissza, de teljesen rossz eredményt kap, mert nem az lesz a végeredmény. Úgyhogy ez átláthatósága a díjaknak nagyon fontos. Tehát én még nagyon sok mindent tudnék mondani, de csak így most ez jutott eszembe. Úgyhogy ez volt az, ami rögtön kikívánkozott belőlem. Sven nincs itt, mert apáskodik, nem tudom, hogy már megszületett a gyereke, vagy sem. De igen, ti tudjátok, Filip, te tudod? Hát én nem vagyok Sven Gigolt, és nem fogok németül beszélni, de megkért megkérte engem, hogy lépjek be a helyébe, nem abban, hogy segítsek megszületni a gyerekének, de abban, hogy itt hozzászóljak az ülésen. Úgyhogy a kérdés, hogy Sharon, te olyan sokat beszéltél most, biztos, hogy nem eh, tervezted el ezt előre, hogy mit fogsz mondani? Tényleg csak most így jutott eszedbe minden? Úgy tűnik, hogy jobban ismered a dossziét, mint én. De sok egyet egyetértek. Elkéstem, ezért bocsánat, de azért mondanék valamit. Néhány dologban egyetértünk a bizottság javaslatával, például az átláthatóság fokozásával, persze. Abban is, hogy a szabályokhoz itt mindig szankciók kötődnek, mert anélkül semmit nem érnek. De a bizottságot támogatjuk ebben. Van néhány dolog, ahhoz szeretnénk javítani. Tudják, hogy a zöldesítést támogatjuk, és szeretnénk standardeket látni, a szociális környezetvédelmi aspektusaira a befektetési termékeknek, tehát a kitnek, az információs dokumentumnak ki kell erre térnie. Ezen kívül meg akarjuk vizsgálni, hogy az eladott termékek ex ante kell, hogy egy vizsgálatnak alássanak hogy mennyire megfelelők a befektetők számára. Át kell őket világítani. Tehát ex ante, ez elengedhetetlen. Az a cél, hogy a befektetőknek alá kell írnia, és jelezni kell, hogy igen, elolvastam a dokumentumot, és megértettem, ez kötelező érvényű jogilag. Még akkor is, hogyha távolsági kommunikációval értesítik őket, az angol szövegben distance, distance communication szerepel, hát tudom, hogy ez nem túl jó megfogalmazás, de most mit csináljunk, hiszen mi van akkor, hogyha ezt az információs dokumentumot a neten olvassák el a befektetők. Szeretnénk, hogyha a termék jövőbeni sorsára vonatkozóan a dokumentum információkat tartalmazna, és talán a hosszú távú befektetésekre lehetne egy úgynevezett idővonal fejleményt feltüntetni, és más lehetséges fejleményeket, amelyek materializálódhatnak a jövőben. Ami a végtelenített termékeket illeti, a maturity indexet fel kell tüntetni a befektetési termékeken, a kockázat információt illetően. A a fizetőképességet és más kockázati tényezőket is fel kell tüntetni, amelyek nem piachoz kötöttek. Nem csak, ez, nem csak a piac kockázatok fontosak. A jogorvoslat, ez kötelező érvényű, hogy le, kell, hogy legyen. Van néhány terület, ahol szeretnénk a javaslatot kiegészíteni. a PRIPS javaslatot a termék dizájnra is ki akarjuk termeszteni, mert a jelenlegi pénzügyi termékekre vonatkozó irányterv itt hiányos, aztán a fogyasztóra háruló költséget pontos számértékben kifejezve, hogy a fogyasztó megértse, hogy mennyibe kerül ez neki. Aztán a termék teljesítményét legjobb és legrosszabb esetben, ugyanabban a valutában kifejezve. Lehet, hogy ez nem a tagállamnak a valutája, ahol vette, vagy kibocsátották ezt a terméket. Amikor van az adott terméknek egy története, egy történelme, ezt egy grafikus ábrán kell feltüntetni, hogy lássa az ember, Hát, Sven ennyit szeretett volna elmondani, <laughs> úgyhogy uh, szerintem elég érthetően sikerült ismertetnem. Köszönöm. Szájd. Köszönjük szépen, Szájd. Köszönöm szépen, és Sven is már biztos nagyon várja, hogy a gyermek megszületése után ezt a Tehát a kiddel kapcsolatban hangzott el egy szóvic, mivel hogy gyermeke fog születni a képviselő úrnak. Azt gondolom, hogy ez egy igen egyszerű és népszerű téma. Egyértelművé kell tennünk, hogy mi ennek a célja. Lehetővé kell tenni a befektetőknek, hogy csomagolt befektetési termékeket vásároljanak, és ezért egyértelműen ki kell fejtenünk, hogy mik a szándékaink. Tehát, hogy ez egy szerződés megelőző dokumentum, és hogy ennek nincsenek jogi következményei. És ennek párhuzamosan akkurátusnak, méltányosnak, egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell lennie. És ennek az egyik módja az, hogy valahogy megjelöljük, hogy hol találnak a befektetők részletesebb információkat. Alapvetően fontos, hogy ezt összhangba hozzuk az egyéb követelményekkel, és nagyon várom, hogy a bizottságnak mi az álláspontja ezzel kapcsolatban. Egyértelművé kell tenni azt, hogy a KID nem az egyetlen olyan dokumentum, amelyen a befektetőnek alapítania kellene a döntéseit. Nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy az ágazati nyugdíjakkal is most kellene foglalkoznunk. Azt gondolom, hogy egyes országokban, például az én hazámban is, az opt-in rendszer van érvényben a nyugdíjakra, és azt gondolom, hogy meg kellene várni, hogy hogyan alakul a kép ezzel kapcsolatban. És itt még lesznek ezzel kapcsolatban viták a parlamentben is. Tehát jó lenne, ha megvárnánk, amíg ezek a viták nyugvópontra kerülnek. Én támogatom az alternatív vitarendezési javaslatot, amelyek a fogyasztói panaszokkal foglalkoznak, de nem tudom, hogy miért van itt külön utalás az erről szóló irányelvre remélhetőleg az egyel, ezzel kapcsolatos trilógust is figyelembe fogjuk venni. A csomagod befektetési termékekkel kapcsolatban ezzel egyetértek, de a kidet szem előtt kell tartani, tehát hogy nem feltétlenül lehet ezeket a termékeket egymással összehasonlítani. Valóban államkötvényekről volt itt szó, vagy esetleg félrefordítás volt? Tehát a KID esetében nem tudom, hogy hogyan lehet az államkötvényeket bevonni. A banki termékekkel kapcsolatban is egyetértek, ugyanis még ma is a legtöbb fogyasztó azt gondolja, hogy ha beteszi a pénzét a bankba, akkor az ott is marad, és hogy a betétet bármikor visszakaphatják, holott a valóságban a bank ezt a pénzt befekteti és odaadja más fogyasztóknak. Ezért szeretném, hogyha átláthatóság valósulna meg itt is, és hogy tudnák a fogyasztók is, hogy mi az a biztosított betét, tehát, hogy azért adnak a bankok kölcsönt, hogy a folyószámlára is tudjanak kamatot adni. Tehát az ezzel kapcsolatos vitát is igencsak várom az előadóval és az árnyék előadóval. A befektetők tájékoztatásával és védelmével kapcsolatban pedig azt gondolom, hogy ahogy Sharon is mondta, ezt a lehető legegyszerűbben kell elvégezni, és egyszerűnek kellene lennie, nem szabad túl sok információval elárasztani a fogyasztókat, hiszen ha túl nagy lesz az átláthatóság, az lehet, hogy jól fog majd esni a postának, de a postásnak kevésbé. Tehát ezeket a dokumentumokat mindenképpen alkalmazni kell. Köszönöm szépen. Elnök, az nincs itt. Szeretne-e valaki hozzászólni? Kej. Köszönöm, elnök asszony. Árnyék előadóként szólnék hozzá. Nemrég jutott át a plenárison a Pripszel kapcsolatoshoz hasonló jelentés. A MIFID-nek a Pripszel foglalkozó szekciója igen, pontosan fogalmazott, és ez a mostani pedig sokkal kevésbé fókuszál a fogyasztóra, és ez nekem csalódást okoz. Én szeretném, hogyha ez jobban koncentrálna a fogyasztóra, és biztosítaná azt, hogy ez védelmet biztosít a befektetők döntésére vonatkozóan. Azt gondolom, hogy nem valósul meg az egyensúly a MIFID vita során. És nem szeretném, hogyha ez még zavarosabb és még kevésbé fogyasztóközpontú lenne. A MIFI-ben a prips kapcsolatos vita egyik legfontosabb hozadéka az volt, hogy valamennyi díjat teljes mértékben nyilvánossá kell tenni, és egy standard formátumban kell ezt megtenni mindenféle termék esetén. Ennek az elérése érdekében az a, azt kell elérnünk, hogy a KID dokumentum teljes mértékben összhangban legyen ezzel a következménnyel. Ezt alapvető fontosságúnak tartom. 12 fajta díjat is kellett egyes esetekben fizetnie egy befektetőnek, és a hozamot ez a 12 fajta díj csökkentette, amit soha nem hoztak a tudomására. Tehát részletesen tájékoztatni kell a befektetőket ezekről a díjakról. Ezt a problémát valóban kezelni kell, és lehetővé kell tenni, hogy a befektetők ezt megértsék. A piacnak nem érdeke, hogy nyilvánosságra hozza a díjait egyetértek abban, hogy a USETS és a PRIPS esetében folytonosságra van szükség, és ezt kiterjeszteném az IMD-re is. Nem számít, hogy milyen csomagolásban van ez a befektetési termék. A teljes spektrum esetén felelősséget kell megállapítanunk, hiszen a befektető nem tudja a különbséget a USETS, a PRIP és az IMD termék között és ha a parlament ezt nem teszi meg, akkor senki más nem fogja elvégezni ezt a feladatot. Ami a szubszidiaritási kérdéseket illeti a befektetők tájékoztatásával kapcsolatban, a MIFID vita eredménye az volt, hogy a tagállamok végrehajthatnak ilyeneket, de ez nem lesz kötelező az egész Európai Unióban. De nagyon fontos az, hogy a befektetők tudják, hogy ki az a nemzeti hatóság, aki eh, felelős mind a termék felügyeletéért, mind pedig az eladó eh, személyének ellenőrzéséért. Eh, nagyon fontos többek között hazám és Hollandia számára, hogy az egységes piac ne jelentse azt, hogy azok, akik nem alkalmazzák ezeket a szabályokat, el tudjanak adni kötvényeket a mi piacunkon a fogyasztóknak tehát tudniuk kell, hogy ki szabályozza, ki ellenőrzi a terméket és annak eladóját. E, enélkül a fogyasztók egyik tagállamból sem fogják tudni, hogy milyen e, szintű védelem illeti meg őket. E, saját tapasztalatból tudom, megkértem az anyukámat, hogy amikor nyugdíj terméket, nyugdíj terméket vásárolt, kérdezze meg, hogy ellenőrzött szolgáltatóról van-e szó kiderült, hogy ugyan ellenőrzött szolgáltatóról van szó, de nem Egyesült Királyság belé, hanem egy másik ország felügyelete vonatkozott rá, és emiatt később problémák is felmerültek. Azt gondolom, hogy ez egy igen fontos dokumentum, és ez ezeket a célokat meg tudja valósítani. Nem gondolom, hogy szeretne -e még valaki hozzászólni. Az utolsó dolog kapcsolatban, amit Kéi mondott, a, szolgált, a fizetési szolgáltatásokkal kapcsolatos irányelvről szóló vitában szerepelt az is, hogy meg kellene mondani, hogy a bankszámlák esetében ki a felügyeleti hatóság, és érdekes, hogy milyen messzire kellett néha nézni ahhoz, hogy megtaláljuk a valódi felügyeleti szervet, tehát az a fontos, hogy ez ne legyen elrejtve, hanem egyértelműen megjelenjen. Ha más nem kíván hozzászólni, akkor pervans. Köszönöm. Azt gondolom, hogy ez egy igen jó légkörben lezajlott vita. Itt vannak lehetséges konvergenciák. Ami az összehasonlíthatóság kérdését illeti, úgy gondolom, hogy mindenkinek ugyanazok a céljai, és nagyon szorosan együtt kell működnünk az IMD-vel, ugyanis ezt a két szöveget a bizottság egy csomagban nyújtotta be, és ez nem véletlen. Itt nagyon egyértelmű kapcsolat átmenet áll fenn. Van egy kis dolog, ami nyugtalanít engem, remélem, hogy ezt ki tudjuk javítani. A szöveg elején te egy másik nevet viselt, Protection Scheme volt a neve, és utána átnevezték Kid D. Tehát a, ha maga a cím a szövegnek is a témája, akkor itt most elvesztettük az irányt. Remélem, hogy a parlamenti kreativitás lehetővé teszi, hogy újra bekerüljön a szövegbe az, ami most már hiányzik belőle. Különösen arról a kérdésről beszélek itt, ami a termékek értékelését illeti, mielőtt azok bekerülnének a piacra illetve hogy milyen hatásköre van az ellenőrző hatóságnak. Itt ez is említésre került. Én is tudom, hogy ez a téma néhány olyan országban különösen fontos téma, amelyek Európa, Európa szinte kölcsönöket kaptak. Az üszid való párhuzamot igen fontosnak tartom, és hogy vannak abban is olyan elemek, amelyeket érdemes lenne átemelni a mostani dokumentumba is. Különösen a felelősség kérdését. A, tudom, hogy vannak itt külső befolyásoló csoportok, amelyek erőteljes nyomást gyakorolnak ránk de figyelembe kell venni, hogy valóban ezt akarjuk-e tenni. Ami a kockázati kritériumokat illeti, ezt már szinte mindet felsorolták. Azt gondolom, hogy nem elég az, ha éberek vagyunk, de figyelembe kell venni a, a másik fél likviditását is. Kedves elnökasszony! Igen, a nyugdíjakkal kapcsolatban szerettem volna még mondani valamit. Természetesen a prips vannak nyugdíjtermékek is. De maguk a nyugdíjalapok nem tartoznak ide. Ezzel kapcsolatban haboztam, és végül úgy döntöttem, hogy több okból sem kellene ebbe az irányba elindulni. Először is azért, mert ez kiegyensúlyozatlanná tenné a szöveget. Tehát, hogyha bevesszük a nyugdíjalapokat is, akkor a befektetések fele ide tartozik, tehát akkor kizárólagosan a nyugdíj típusú aggályokat kezelné ez a tervezet, és azt az a kockázat merülne fel, hogy nem tudjuk kezelni azokat a problémákat, amelyek függetlenek a nyugdíjalapoktól. Reméltem, hogy az átdolgozás során majd megoldódik ez a kérdés, de hát majd meglátjuk. örömömre szolgál, hogy az adózás kérdését mások is felvetették. Ez a tanácsal és a bizottsággal való vitában sem lesz majd egyszerűen megvalósítható, de úgy gondolom, hogy ezt meg kell tenni. Engem egyáltalán nem érdekel, hogy ki állít elő egy dokumentumot, az a fontos, hogy ennek a fontos elemnek megfelelő hangsúly a felügyeleti hatóságok jogköreiről már szóba, szó, már szó esett. A termékek visszavonása szintén egy fontos elem, amit nyomon kell majd követni, ami pedig a, az állami forrásokat illeti, amit Kamal mondott. Itt alapokról és kötvényekről van szó, de ha például a görög államadóságot a nagy közösség elé vezetik, akkor jobb, hogyha ehhez kapcsolódik egy kid is. Elnézést, de így gondolom. Tudni kell, hogy mit szeretnénk elérni. A fogyasztót szeretnénk védeni és tájékoztatni egy, a, a valóságról, a befektetésével kapcsolatban és a részletekről. Az nem vet fel különösebb nehézségeket, de amennyire én tudom, az államadóságet nagyrészt már nem a kisbefektetők vásárolják, hanem inkább menekülnek előle. Legalábbis úgy látom, hogy ez az általános tendencia. Ami a teljes átláthatóságot illeti a bizottsággal kapcsolatban, a MIF vita során ezt már megvitattuk, de szerintem ez egy szükséges vita. Végül pedig teljes mértékben egyetértek Philip Lamberrel, már nincs is itt, de még itt van. És hozzá kellene tenni azt is, hogy ki kelljen pipálni egy négyzetet, hogy valaki elolvasta el az információkat, ahogy ez bármilyen internetes szerződés esetében is szokásos. De ez nem azt jelenti, hogy valaki valóban végigpásztázta a tekintetével az összes információt, de ez egy olyan formalitás, ami mindenhol máshol bevett gyakorlat, itt viszont nincs benne, tehát ezt hozzá is kell adni a dokumentumhoz. Remélem, hogy a tárgyaló csoporttal előre tudunk majd haladni, és a jogi, illetve a Libe bizottságban is sikerre vezet majd a vita. Köszönjük szépen! A válságkezeléssel kapcsolatos vitát idézném itt fel, talán itt is a bail-in lesz majd a jó megoldás. Tehát most megvolt az első eszmecsere. Várhatóan a jelentés tervezetet november 28-án tudjuk majd megvitatni. A módosítók határidejének, határideje december 10-e lesz, ezeket a január 21-én fogjuk megvitatni, március 20-án szavazunk, és az áprilisi plenáris elé kerül majd a jelentés. Ez a jelenlegi időkeret. Köszönjük szépen! Most tovább lépünk a tizedik napi rendi pontra, ami a biztosítási közvetítés, és átadom az elnökséget az alelnöknek. Köszönöm. Gracias, eh, presidenta. Como ha dicho Sharon, pasamos al... Köszönöm, ahogy az árnyék előadó is mondta, áttérünk a következő napi rendi pontra, ami a biztosítási közvetítés. Ez az első eszmecsere, és ahogy azt mindannyian tudják, meg is adom mindjárt a szót Werner Langernek. Kö. Köszönöm szépen. A titkársággal együtt október 16-án a bizottság javaslatára a biztosítási közvetítésről beterjesztettünk egy dokumentumot, négy oldalas. A legfontosabb megbeszélési pontokat tünteti fel. Ez nem egy végleges dokumentum, inkább első reakció. A jelent jelentési tervezetet november végéig. Nyújtjuk be, köszönöm a titkárságnak a támogatást. Ez a tervezet része a pénzügyi piacra vonatkozó nemzetközi szabályzatnak, és a biztosítási termékekre vonatkozó univerzális szabályrendszernek. a négy oldalban benne vannak a főbb pontok, és tudják, hogy az IMCO szakbizottság szintén felelőssé szeretne válni ezt a dokumentumot illetően. Nem tudom, hogy megkapták-e a felhatalmazást erre. De én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon összetett csomag. Persze az IMCO így is úgy is adhat állásfoglalást, de első és legfontosabb, hogy ez az életbiztosítási közvetítésekre vonatkozik, és a pénzügyi piachoz kapcsolódik. Hogyha megtekintjük az Európai Uniónak a helyzetét, akkor látjuk, hogy különböző, különbelül egy millió közvetítő működik az EU-ban, főleg KKV-k, és ez egy nagyon fontos csatorna a biztosítási díjaknak a 80%-át közvetítik, több mint 95% felett Németországban, és majdnem ugyanannyit elér Luxemburgban és Spanyolországban is. Tehát nagyon fontos a közvetítők szerepe. Ők csökkentik a keresési költségeket a fogyasztók számára, és nagyon sok kapcsolatot létesítenek eladókkal, a kockázatokat beazonosítják, és segítenek a ügyfeleknek az adminisztrációval való megbirkózásban a piaci belépéskor, illetve a biztosítás lebonyolításában is. Mindent összevetve az Európai Bizottság már létező irányelv alapján, amely 2002. november 9-én került elfogadásra, azt javasolta a bizottság, hogy javaslatot tesz ezzel kapcsolatban, amelynek az a célja, hogy egy minimális harmonizációt valósítsanak meg. Az európai biztosítási közvetítési piacon nem céloznak meg teljes harmonizációt, a biztosítási pripszeket pedig külön fejezetben tüntetik fel. Az a tény, hogy több mint egy millió közvetítő létezik az EU-ban, az ellen szól, hogy túlszabályozzuk a piacot. Tehát figyelembe kell venni a piac hatékonyságát és a fogyasztó védelmét. Így aztán a KKV-ket, illetően a biztosítási termékeknek a kockázatát és költségét figyelembe kell venni. A bizottság is ezen a véleményen van, de néhány pontban eltér a véleményük a miénktől. Az első a nyolcas pont. A bizottság az alkalmazási terület kiterjesztését javasolja, például a kár biztosításra, illetve termék eladási biztosításra. Beszélhetünk erről, de hogy a kár biztosítás bevétele ide értelmese, szerintem nem, mert általában ennek vannak jótállói, szakértői, így is, úgy is ezeket be kell vonni. Az európai felügyelet a kárbiztosítást illetően nem ajánlott új irányelvet. Aztán a különböző biztosítások, például az utasási biztosításoknak a kérdése, ez egy nagyon nagy volumen, de kis a piaci részesedése. Európában évente kb. 140 millió <clears throat> utazásbiztosítást kötnek. Ezek kis összegű biztosítások, ha csak nem egy éves visszamondási biztosítást köt az ember. Ez körülbelül a fele a kötött biztosításoknak. És véleményem szerint ezt derogáció keretében továbbra is meg lehet hagyni, hiszen az emberektől azt várják el, ha nem tesszük a derogációba, hogy külön biztosítási közvetítőt kell alkalmazniuk, amikor kapcsolatot akarnak felvenni az utazási irodával. Ez megnehezíteni az életüket, és ugyanakkor nem fokoznám minőséget, hiszen tudja, aki utazást vesz, hogy köthet lemondási biztosítást, és szerintem ezért ezt nem kell ide bevenni a közvetítés kategóriájába. Aztán az autoleasing. Nagyon eltérnek a viszonyok az EU-ban, és kiegészítő biztosítást kötnek általában az emberek. Mindenki találkozott már ezzel senkinek sincs fogalma arról, hogy mit takar az alapbiztosítás, és mit a kiegészítő biztosítás. Ez már elenged, mm, tehát megengedhetetlen, hogy így maradjon a helyzet, hogy az ember automatikusan, <clears throat> amikor egy kis dobozkát beixel, akkor kiegészítő szerződést kell, hogy kössön ide kell valami derogáció. Egy általános biztosítást nehézkesnek tartanék az EU-ban ezen a területen. Alkalmazási terület. A hármas és a négyes cikk, ezek arra vonatkoznak, hogy kinek kell regisztrálni magát. A tagállamokban eltérnek a rendelkezések, az a kérdés, hogy a biztosítók és a biztosítás alkalmazottjai is kell, hogy regisztrálják magukat. A bizottság nem javasolja ezt, sokan kritizálják. Én úgy gondolom, hogy nem szükséges a biztosít gyártóknak magukat regisztrálni, hiszen így is úgy is ezzel foglalkoznak. A közvetítés, mint másodlagos tevékenység, a bizottság egy egyszerűsített eljárás szeretne itt. Majd erről beszélnünk kell, de vigyázzunk kell, hogy a bürokrácia ne fokozódjon. a regisztrált közvetítők regisztrálása, amikor más közvetítőt képviselnek, ez egy külön téma. A harmadik pont a képzés, továbbképzés azon a területen, a rendszeres továbbképzési kötelezettség 5 év alatt 200 óra az előírt képzési időszak, ez azt jelenteni, hogy évente egy óra hosszát kellene továbbképzéssel tönteniük a közvetítőknek. Szerintem ez jó ötlet, csak a kérdés az, hogy ki képezze őket. Egy semleges területen legyen, vagy maga a biztosító, hogyha minősített. Szerintem ez egy nagyon fontos terület, mert nagyon sok új termék születték, különösen hosszú távon, tehát ezt meg kell vizsgálni. A 17-es cikk értek összeütközés és transzparencia. Itt több javaslat is van, nagyon nagy a vita. A MIFID esetében is megvitattuk, hogy províziót kell-e fizetni, átlátható-e a rendszer. A javaslat az, hogy igen, szerintem ez nem tanácsos, mert akkor itt alapvetően egy új vitát kellene nyitnunk. Én nem hiszem, hogy hosszú távú átláthatóságról, hosszú távú következményekről kellene beszélni, hiszen az interneten, ha van egy biztosítási közvetítés, aki ajánl egy hosszú távú életbiztosítást, akkor azok reagálnak, akiknek leginkább szüksége van rá. Az egyik szolgáltat 500 eurót kér ezért, a másik ezret a közvetítésért, hogyha ez így van, akkor fennáll veszély annak, hogy ez az állítólagos átláthatóság ahhoz vezet, hogy erre figyel az ember, és nem arra, hogy milyen biztosítás köt valójában mert hát sokan így akarnak spórolni, és csak idáig látnak. Én tudom, hogy vannak olyan fogyasztóvédelmi szervezetek Európában, akik nem értenek egyet ezzel, de én úgy gondolom, hogy ezt szakmai szempontból kellene vizsgálnunk. Äh, A másik kérdés, amiről beszélni szeretnék, az, hogy ezeknek a termékeknek a globális költsége mekkora lehet. A brit rendszer az unrequest, a kérésre rendszer, bár lehetséges kiindulási pont egyes tagállamokban, például Franciaországban, ahol a közvetítőknek a törvény írja elő, hogy függetlenek kell, hogy legyenek, de ez nem elfogadott minden egyes tagállamban. Ezen kívül. Az, hogy csak kérésre adjanak ki adatokat, ez ahhoz vezet, hogy nagyon sok állampolgár nem kéri le az adatokat, és úgy gondolja, hogy a túl sok információ csak összezavarja. Ezen kívül a számítást illetően az én javaslatom az, hogy attól függően, hogy mi a biztosításnak a tárgya, és hogy a közvetítő mennyit kér a biztosítésért. Erről meg beszélnünk kell. Hogy hogyan javíthatnánk a bizottság javaslatán. Én úgy gondolom, hogy hagyd döntsenek maguk a tagállamok. Aztán a biztosítási befektetési termékek, a MIFID-del összehangolva, hogy hosszú távon, ez főleg életbiztosítást jelent, ezekkel hogy kell bánni, ezek összehasonlíthatók-e a tisztán befektetési termékekkel? vagy másképp kell kezelni őket, mivel ezeket nem lehet akármikor beváltani. Tehát a kérdés az, hogy az életbiztosítások azok alaphoz kötődjenek-e, vagy csak akkor, akkor essenek a MIFID hatása alá, hogyha hosszú távon futnak, de nem végtelenítettek. Ezzel kapcsolatban adózási megfontolásokat figyelembe kell venni, hogy mi esik a MIFID és mi a biztosítási közvetítés alá. Vannak olyan példák, amelyeket Dániából és Finországból láthatunk, hogy túlságosan merevé teszik a piacot, például a honorárium rendszert illetően, hogy csak honorárium ellenében adhatnak tanácsot. De ez azt jelenti, hogy Dániában és Finnországban, ahol ez standardként jelenik meg, a végeredmény az lett, hogy nem javult a helyzet, hanem inkább lemondtak az emberek erről a szolgáltatásról, mert nem akarták saját sebből kifizetni ezt a honoráriumot. Azt gondoltak, hogy is úgy is lehetetlen összehasonlítani a termékeket, így aztán Jobb lenne, hogyha rögtön publikálnák a költségeket a közvetítők, hogy tudhasson mindenki, hogy megéri -e neki a termék, vagy sem. És végül ez az utolsó dolog, amit említeni szeretnék, a delegált aktusokat illetően itt a harmonizációt javasolja a, biz a bizottság, hogy ahhoz, hogy kiszámíthassák a díjakat, ahhoz delegált aktusokat kell megvalósítani minden egyes területen, de ki akarják hagyni az Európai Parlamentet abból, hogy rábólincsunk. Hát én, amikor például kárbiztosításra gondolok, akkor azt kell, hogy gondoljam, hogy egy saját belső piacot akar az Európai Bizottság a kárbiztosításra megvalósítani. Hogyha a bizottság javaslatát így elfogadjuk, akkor ez egy maximális harmonizációt jelentene, nem minimális harmonizációt. Ez azt jelenteni, hogy nagyon sok bürokratikus szabály születne, és a potenciális protekcionista csaptákat nem tudjuk így kikerülni. Én szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy itt döntünk valamit, és aztán a bizottság mégis maximális harmonizációról dönt. Így aztán úgy gondolom, hogy bár nagy a vita a biztosítási közvetítésről, a szakértők között itt parlamentben, a hosszú távú életbiztosításokat kivéve, én úgy gondolom, hogy viszonylag gyorsan tudunk megoldást találni. Az ütemterve ennek azt jelenteni, hogy november végéig egy jelentéstervezetet nyújtok be, a, a titkárság segítségével, és december 17-18-ára megkapjuk a fordításokat, és karácsony előtt tudunk beszélni erről. Január közepén lehet a módosítókat begyújtani, és az Ekonszak Bizottságban utána március 26-án tudunk szavazni és én triológust is szeretnék ezzel kapcsolatban, hogy áprilisban a plenárisra kerülhessen ez a téma. Köszönöm szépen. Köszönjük, Langen úr. Hadd pontosítsam, hogy a belső piacsal kapcsolatban a kompetenciák megosztása a bizottsággal még nem lett, nem került eldöntésre. Antonin Sánchez és még néhány szocialista kívánt hozzászólni. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet mondanék a munkadokumentumért, amit Langen úr bemutatott. Azt gondolom, hogy ez egy objektív és nagyon hasznos dokumentum, és a bizottság javaslatának alapvető elemeire reagál, illetve a vita legfontosabb kérdéseire is rávilágít. Ez a hozzászólásából is észrevehető volt. Szeretném továbbá kihangsúlyozni, hogy egyes témákkal kapcsolatban még nincsen végleges következtetésem, de azért néhány megjegyzést tennék. Erre a javaslatra nagy szükség van. Mintegy tíz évvel ezelőtt fogadtuk el a biztosítási közvetítésről szóló irányelvet, azóta azonban nagyon sok minden történt. És a tervek szerint 2015-ben fog majd eh, érvénybe lépni, tehát eh, ezért ez egy eh, igen időszerű téma. Három olyan cél van, ami miatt nagyon fontos, hogy ezzel a témával foglalkozzunk, és egyrészt, hogy egyenlő feltételeket teremtsünk, hiszen a verseny képesség nagyon fontos a mi számunkra. A biztosítási közvetetésnek szüksége van olyan szabályokra, amelyek ezt lehetővé teszik. Másodszor pedig szükséges a fogyasztók részvételét növelni. Ez is egy igen fontos aspektus a bizottságunk, illetve a versenypolitika számára. A piac beavatkozása a biztosítási szektorban szintén gazdasági előnyöket teremthet, így lehet szilárdabb és megbízhatóbb piacot teremteni. Van itt még néhány kényes kérdés, például az átláthatósághoz kapcsolódó, illetve az érdekekről, a tájékoztatásról és a versenyképességről szóló részek. Magam is úgy vélem, hogy a piacnak egyetemesnek kell lennie, ha nem így van, akkor a versenyképességhez kapcsolódó kérdések nem kerülnek majd megfelelően kezelésre. Az ágazat egyes részei ekkor kimaradhatnának. De az egyetemlegesség tekintetében figyelembe kell venni két tényezőt. Az egyik a biztosítások összetett mi volta. Itt vannak élet és nem élet típusú biztosítások, vannak átalakítás alatt álló biztosítási formák, nagyon fontos, hogy ezeket is figyelembe vegyük. És vannak kiegészítő termékek, amelyek más főtermékekhez kapcsolódnak. És ezért ezek nem teljes mértékben függetlenek. A kereskedelmük általában más termékekkel párhuzamosan történik. Például vannak olyan biztosítások, amelyeket egy számítógéppel vagy más elektronikai termékkel együtt értékesítenek. E, bizonyos arányosságot kell tehát elérni, és elkerülni azt, hogy egy tökéletes szabályozással katasztrofális eredményre jussunk. A szabályozás területén tehát felelősséget kell vállalnunk, és nekünk kell szavatolnunk az eredményeket. Egy nyilvántartás létrehozását is segítenünk kell, és nyilatkozatot kellene tennie minden olyan ügynökségnek, amely ezzel foglalkozik. Ez kapcsolódik a professzionalitáshoz, és egyértelműen úgy van, hogy ahogy ezt már kiemelték mások is, hogy nagyon fontos az üzlet szempontjából a tájékoztatás megfelelő mi volt -e. Mindezt átláthatóan és megfelelő módon kell kezelni. Ezeket az aspektusokat szerettem volna kiemelni. Vannak még más témák is, például a jelzálogok kérdése, vagy a banki szolgáltatások, de fontos megkülönböztetni azt, hogy mikor van szó csomagolt termékekről, tehát olyan termékekről, amelyeket jellegzetesen csomagban értékesítenek. Ez olyan, mint amikor elmegy valaki egy étterembe, hogyha a napi ajánlatot kéri valaki, akkor nem választhat helyette mást az étlapról. Ez azt jelenti, hogy van egy napi menü, de természetesen mindig lehet az étlapról is carte módon választani. És van még egy olyan terület, ami nagyon jellegzetes tevékenységekre utal. Ezek kereskedelmi tevékenységek, de itt is meg kell különböztetni például a kereskedelmi marketinget. Ennek egyértelmű az oka, tehát a személyes tanácsadás a legjobb érdekét veszi figyelembe az ügyfélnek. De itt az lenne a cél, hogy nem a cégnek hozza a legnagyobb profitot, és itt a javadalmazásra is sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak a tanácsadók tekintetében. Osztom azt a véleményt, hogy egyes befektetési termékeket figyelembe kell venni, amik más területen már megoldásra kerültek, nehogy egymásnak ellentmondó következetlen véleményt alkossunk. Ezen kívül úgy gondolom, hogy a harmonizációs célkitűzéseink életszerűek. Beszéltünk már minimális vagy maximális harmonizációról. Itt most azt gondolom, hogy valóban következetes harmonizációra van szükség, így tudjuk elérni a kitűző céljainkat. Köszönöm. Köszönjük, Sánchez Presedo úr. Köszönöm szépen önök úr, és köszönöm szépen Lange úrnak is a munkáját. Egyet értek nagyon sok mindennel, ami elhangzott. A szövegben ugye ott is megfogalmazták azt, hogy szükségünk van egy szigorúbb befektető védelemre és kisbefektetői védelemre. Ebben azt hiszem, hogy valamennyien egyetértünk. De azt is mondják a szövegben, és hogy kellene egy funkcionális, egy működő piac, és minden és a túlszabályozás ebből a szempontból nem kívánatos, tehát szerintem ezt sem szabad szem elől téveszteni. Tehát az arányosságra nagyon oda kellene figyelni. Nehogy olyat tegyünk, ami végül a, ö, gátolja a piac működését, ami a fogyasztónak sem érdeke. Gondol, foglalkoztam én ezzel a MIFID ügyel is, talán nem mindenki vett ebben részt, és nagyon bonyolult volt a dolog, ehhez is igazodni kell, nem szabad, hogy átfedéseket hozzunk létre, és ebből külön problémákat. Felvetődött a teljes harmonizáció kérdése is, vagy éppen a, a nem teljes harmonizáció, ahogy ez már korábban is megtörtént. Én valójában úgy gondolom, hogy ez lenne a lehető legjobb megoldás, de vannak problémák, el kell ismerjem, hogy vannak problémák e területen. Hogyha egyes országok legalább egy átmeneti időszakban szigorúbb szabályokat akarnak, mint ami a MIFID-ben van, akkor szerintem ez nem lehet megoldás, és nem hozhatunk létre ilyen jogszabályt, ami ezt a lehetőséget nem adja meg. Ami a hatáját illeti, a MIFID-ben úgy próbáltuk meg szabályozni, hogy bezárjuk a kiskapukat. Szerintem itt is ezt kell tenni, és meg kell nézni azt is, hogy mi az, ami összehasonlítható igazából és óvatosan kell eljárnunk, mint mondottam, hogy nehogy átfedések legyenek. És például különböző típusú biztosítások is vannak, amiket ugyancsak nagyon alaposan meg kell vizsgálni. Említették önök is ezt. Például, ami a PRIPS és a UCIT alapokat illeti, ugye ez a a definíciókat meg kell nézni, például a betétbiztosítás, ami a termékhez kapcsolódik, mi az, ami PRIPS, mi az, ami nem, ezeket szerintem ugyancsak elemeznünk kellene. A definíciója annak, hogy mi minősül tanácsnak, ez természetesen egy alapvetően fontos dolog. És ez például a MIFID-ben nem volt kulcsfontosságú kérdés és ott van az általános kérdés, az, ami az átláthatóságot illeti. A MIFID-nek az eredménye az, hogy van lehetőség azon országok számára, amelyek meg akarják eh, tiltani bizonyos lehetőségeket. Ez szerintem egyébként helyes volt. Úgy gondolom, hogy nem akarok túl sokat beszélni, de szerintem mindenképpen bonyolultabb lesz a jövő, és bonyolulta lesz ezt a nem egyenlő játékteret biztosítani. Mert voltak, és valószínűleg lesz is a jövőben is olyan eladás, ami ellen védeni kellene a fogyasztót, nem túlzott mértékben, de az valami szabályozás, etikai szabályozás, etikai kódex, ez mindez nem volt elegendő. És ezt valamennyien tudjuk, tehát voltak itt az értékesítésekkor visszaélések. És ezen is el kell gondolkodni, amikor a szigorúbb szabályozást készítjük, sőt adott egyes esetekben még akár tiltást is meg kellene fontolni Például ugye a MIFID-del kapcsolatban, amit megfogalmaztunk egy, egy hete vagy két hete, nem tudom, esetleg talán preambulumba betenni, vagy valamit, de valahogy ezzel foglalkozni kellene. Ami pedig a képzést illeti, ez szerintem egy alapvetően fontos, erről van egy külön dokumentumunk, a képzés és oktatás általában. Én nagyon mellette vagyok mindkettőnek de hogy elmondták is, hogy tudjuk is, egyes esetekben ez nem elegendő, de nem szabad elkerülni azt, hogy kimondjuk, hogy a képzés és az oktatás a fogyasztók esetében is nagyon fontos, amellett, hogy azokat is képezik és oktatják, akik értékesítik a termékeket. Ez alapvetően fontos ahhoz, hogy a piac megfelelően és jól működjön de szerintem egy széleskörű konzenzust majd csak el lehet érni. Köszönöm szépen. Még a zöldextrenek Filip Lamber úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy néhány szóban reagálok arra, ami az imént hangzott el. Nagyon érdekesnek tartottam a megközelítését. Egyrészt azt szeretnénk, hogy a legyen fogyasztóvédelem, de ugyanakkor működő piacot is szeretnénk, és a végén ugye azt akarjuk, hogy védeni akarjuk a fogyasztót, de nem akarjuk, legalábbis én így értelmeztem, nem akarjuk a felelősség alól felmenteni. Tehát azt is szeretnénk, hogyha a fogyasztó ugyanakkor felelős fogyasztó lenne, és nem adni annyi puffert, annyi ö, védő elemet, ami azt jelenti, hogy hát ha rosszul döntött, akkor nem fog fizetni a saját rossz döntéséért. Ez egy nagyon érzékeny egyensúly, amit meg kellene teremteni. Tehát azt hiszem, hogy e, itt van a művészet, és valójában nem igazán örülök a MIFID kimenetelének. Örülök, hogy ön is itt megnyitott bizonyos lehetőségeket, majd meglátjuk, hogy mire jutunk, de ez egy nagyon kényes egyensúly a fogyasztó védelme és a fogyasztó felelőssége között. Néhány észrevételt tennék a javaslatra vonatkozóan három részben. Először ugye szeretnénk megerősíteni, és mi az, amit nem szeretnénk. Egyetértünk nagyjából a javaslat hatájával kapcsolatban. Az összes javaslat ugye arra van, hogy a fontos a közvetítőknek a megfelelő ismerete, hogyha a szabályokat nem követik, akkor szankcionálásra kerülnek, ugye nem szabad a papírtigris megoldást választani, és a tanácsadás minősége kérdése is felvetődött ezzel, hogy nagyjából lehetünk. Amit meg szeretnénk még említ, erősíteni, ez ugyanaz, ami már korábban is volt a Pripszek kapcsán. Nem tudom, hogy a bizottságnak a javaslatában miért van az, hogy a bíróságon kívüli megoldások, egyességek azok nem kötelező erejűek. Jobb lenne, hogyha adott esetben itt egy kötelező rendelkezés lenne. Ami az átláthatóságot illeti, amire szükségünk van, az itt is egy kulcsfontosságú információs dokumentum, ami a ö, fogyasztót megfelelően tájékoztatja, és megfelelő átláthatóság, hogyha nem ö, tiltjuk a, a bizonyos ö, fe, elemeket azt is szeretnénk megnézni, hogy a, mennyi a teljes hozama az adott terméknek. Hogyha például egy életbiztosításról van szó, az összes ö, költség levonása után, tehát hogy a fogyasztó világosan lássa, hogy végül is ö, mennyit fog kapni azért, amit befizetett. Az is egy olyan információ, aminek ott kellene lennie minden esetben, hogy kulcsmutatók a, hogy milyen ö, fizetéseket lehet követelni, és mi van akkor, hogyha késik a befizetéssel. nagyon fontos ez, mert előfordul, hogy valamilyen problémája van a, a, a fogyasztónak, és egy panaszt tesz be, és akkor nem fizet, és akkor innentől ahhoz, hogy elismerjék a jogát, vagy a követelését, az aztán évszázadokba tellék. Tehát azok az összegek, amik befizetésre kerülnek, vagy mennyi az az átlagos átfutási idő, amíg ki kell fizetni, amíg foglalkozni kell a panaszával, ezek vagy a, egy fellépés a biztosítást nyújtó ellen, az mennyit e, ideig kell, hogy le, lebonyolódjon. Amit ugyancsak próbálni kellene a hogy ki az, aki ö, szakmai befektető. Ugye ez megint más, mert más típusú információra van szüksége. A definíció 20 millió fölötti mérlegfőszeggel jelen rendelkezik, vagy 14 millió, illetve 2 millió. Ha ezeket az összegeket megnézzük, és a, ami a KKV definícióba belefér, akkor azt látjuk, hogy nem ugyanazokról az összegekről van szó. Ilyen értelemben vannak bizonyos entitások, amik a bizottság szerint a KKV körébe tartozik, ugyanakkor nem fognak a kötelező tájékoztatás alá esni az a biztosítás esetében. Felvettem, hogy nem kellene itt a definíciókat összehozni, hogy a KKV definíció, illetve határok vonatkozzanak itt is. Nem tudom, csak felvetem a kérdést mert a KKV küszöbértékek nagyon sok jogszabályban megjelennek, és szerintem az összehasonlíthatóság céljából is jó lenne, hogyha azonos szabályokat alkalmaznánk, és azt mondanánk, hogy használjuk mindenütt ugyanazokat az összegeket. Nem tudom, hogy ez jogos-e, lehet, hogy azt mondják, hogy jó, de itt van különbség, akkor én szívesen meghallgatom, de számomra egy KKV nem feltétlenül megfelelő a biztosítási területen. Akkor vannak dolgok, amiket meg kellene erősíteni a szövegben. ami a közvetítői és a, a biztosítás nyújtó és a biztosítást kötő közötti kapcsolatot szabályozza. Itt is világosságan kell nézni, hogy legyenek minimális standardek, ezt lehet, hogy ugyancsak meg kellene határozni. Ezek azok az észrevételek, amiket Sven nevében szerettem volna tenni, és remélem, hogy majd el tudja venni, a, és hogy majd a vita során konstruktívan tudunk dolgozni ezzel a témával kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen, Lambert úr. Szeretném bejegyez, bejelenteni, már csak 6 percünk van, és még hárman szeretnének szót kérni. Nagyon nagyra értékelném, hogyha két percbe sűrítenék a mondani valójukat, akkor most az ECR nevében adom meg a szót, és kérem, hogy röviden. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Fox úr nevében beszélek, árnyék jelentéstevőként. Nagyon köszönjük azt a munkát, ami elvégzésre került, és a fontos kérdésekre rámutatott ez. Szerintem nagyon fontos, hogy ez az irányelv, ez a fogyasztói csomag részeként jelenjen meg, ugyanúgy, hogy a jussit és más termékek esetében. És fontos, hogy egységes definíciókkal dolgozzunk, és egységes megközelítéssel, és hogy azonos feltételek legyenek valamennyi szereplő számára, miközben megvalósul a fogyasztók védelme is. Mindenképpen biztosítanunk kell azt, hogy az összehasonlíthatóság megvalósuljon. Fontos az is, hogy egy egységes piacot érdekében dolgozzunk, de tartok attól, hogy különböző tradíciók, hagyományok vannak a különböző tagállamokban, különböző piacokon, és ez nem lesz igazán mindenki számára von, vonzó. Tehát ezeket is valahogy figyelembe kell venni. Ugye a MIFID vitából is ez kitűnt, nagyon fontos, hogy a tagállamokat arra kell bátorítani, hogy az egységes piac irányába menjenek, és ne valósítsanak meg nagyobb fogyasztóvédelmet, mint amennyi feltétlenül szükséges. Ahogy a jelentéstevő is rámutatott, a rövid távú biztosítás politikák esetében a kompenzációs mechanizmusok, a díjak kérdése kevésbé kritikus kérdés, mint a hosszabb távúaknál. De például a beruházás, befektetési jellegű termékeknél nagyon fontos, hogy maximális legyen az átláthatóság és az összehasonlíthatóság is jól megvalósuljon, és jól legyenek a tanács, minőségi tanácsokat adjanak az illetékesek. Tehát azt reméljük, hogy itt segítő jellegű lesz az átláthatóság, és az egyes termékek beruházási elemét is megfelelően vázolják. A 13-as cikk a ö, kapcsolatban fontos, hogy itt is megfelelő megfogalmazásokat találjunk. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Katarina Stylernak adom meg a szót az IMCO nevében. Köszönöm szépen, én csak annyit szerettem volna mondani, hogy az IMCO szakbizottságban én vagyok a jelentéstevő, és volt egy meghallgatásunk, sőt egy munkacsoportunk is az IMKON belül, november 26-ára van előirányozva, ami szerintem egy nagyon nagy vita lesz, de mindenképpen a fogyasztók érdekeinek a védelme a legfontosabb szerintünk. Köszönöm, hogy az elnök, és végül pedig Lange úrnak adom meg a szót. Köszönöm a sok hozzászólást, mindent felírtam, és tudomásul vettem. Az a kérdésem és kérésem, hogy ha van még javaslata, a következő 14 napban ismertesse velem. Még egyszer köszönöm a tanácsokat, és abból indulok ki, hogy akkor az IMKO is segíti a munkákat. Köszönöm. Köszönöm, Lange úr. Ahogy Lange úr is mondta, jelentés tervezett december 17-18-án kerül megvitatásra, január 24 módosítók, 18-19 február, a jelentés tervezett végleges változata márciusban szavazunk itt, és áprilisban a plenárison. Végül a fiskális jelentés, Stolojan úr jelentése, délután kerül megvitatása az európai statisztikák megmutatása után. Köszönöm mindenkinek!